Good afternoon, dear colleagues. Kedves kollégák, mindenkit köszöntök, elnézést, hogy megvárakoztattam Önöket. Tudom, hogy három órakor kellett volna kezdenünk, de nem mindenki tudott ideérni, viszont én legkésőbb el kellett volna, hogy kezdjem az ülést 3 óra 5-kor legkésőbb, nem 3 óra 11-kor, akkor most nem is késlekedünk tovább, és elkezdjük a munkát. Tehát február 6-át írunk a napirend, hogyha nincsen megjegyzés a napirenddel kapcsolatban, akkor változtatások nélkül el tudjuk fogadni a napirendet. Workshop az Európai Unió energiafüggőségéről, az energiállátás biztonságáról és a források diversifikációról. Ez a témánk kulcsfontosságú téma. Ne feledkezzünk meg egy nagyon-nagyon fontos kérdésről. Az általános energiafogyasztás minimális növekedése mellett 90 óta eh, az Európai Unió import függe, függősége 50% felé emelkedett, 2004-ben ez 50,5%-os volt. Tehát a függőség növekedett. Mint ahogy tudjuk, vannak olyan olyan országok, amelyek a gázimporttól függenek, és itt is egy eh, ellátótól az energiaforrások diversifikációja és az energiaszállítók diversifikációja az energia biztonság garantálásának egyik fő kulcsa. De az energiaellátás pedig kihívások jegyében a gázellátásra szeretnénk összpontosítani közép és hosszú távon, és a jelenlegi helyzetállásról ha fogunk hallani a legfőbb infrastruktúrális projektekről. Hát ezzel foglalkozunk egész délután, nagyon fontos témákról van szó, a Nemzetközi Energia Ügynökségről őket is bemutatják a kollégák, illetve a kutakodás eredményeiről hallhatunk, szakértőket köszönhetünk köz, köz, körünkben, az egyetemekről, a <clears throat> gázellátóktól, üzemeltetőktől. Közülük nagyon sokan vannak itt jelen. A webstreamen követhető a workshopunk, és ez is nagyon-nagyon fontos. Hát nagyon fontos, hogy a közvélemény is tájékozódhasson a munkánkról, a vitáinkról. A program másolata megvan önöknél, illetve az életrajzok és az előadásokat az ITRE szakbizottság weboldalán tesszük közzé, illetve a workshop összegzését is hozzáférhetővé tesszük, majd a parlamenti weboldalon. Kérem előadóinkat, három előadónk van, a vita első részében kérdésekre és válaszokra lesz lehetőség, és utána a második részben két további előadót hallgatunk meg, Kérem az előadókat, hogy 10 percben összegezzék előadóikat, hiszen szeretnénk sok időt a vitára szánni. Peter Fraser az első előadónk, aki a gáz ellátás biztonságáról beszél az Európai Unióban. Peter Fraser úr nagyon jól felkészült, kitűnő szakember. Ő az energia, Nemzetközi Energiaügynökség Párizsi székhelyért tagja. 2016-ban ő lett a gáz, a szén és a energiapiacok ágazat igazgatója. Korábban Nemzetközi Energiaügyi Ügynöksén szenyor elektromos politikai szakértőként dolgozott. Azt megelezően pedig tagja volt a kanadai Ontario tartományában, az ottani minisztérium, az energiaügyi minisztériumban, a bornak. De nagyon fontos munkát végzett az Atlanti óceán túlodát. Peter Fraser úr parancsoljon önné a szó. Üdvözlöm mindannyiukat, hogy eljöttek a a parlamentbe, és ilyen időben érkeztek hozzánk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bevezetést, köszönöm szépen, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökséget is meghívták a mai workshopra, az energia biztonsága az IE munkájának egyik fő pontja, és a mi nem régebbi munkánkról az energiaellátás természetes gáz ellátásról beszélünk. Az elmúlt nyáron kiadott jelentés, az első globális energiállátási jelentés, amelyet novemberben adtunk ki. És három fő pontra térnék ki 10 percben. Ezek a következők lennének. először is az Európai Unió az elkövetkező években még jobban importfüggőbbé válik az LNG komplementál kiegészíti az orosz gázt, és segíti a diversifikációt. Második megjegyzés. Az üzemanyag ellátásban a diversifikáció 2011-ben pozitív volt, viszont a rugalmasság az energiálkozatban a gázról szénre való átállásnál eh, kevésbé lesz eh, kézzelfogható, csökkenni szeretnék az import függőséget, akkor a kibocsátás politikát kell figyelembe venni, ez ugyanis csökkenteni fogja az igényt, és csökkenteni fogja az importot. És nézzük a legutóbbi lépéseket. Az EU gázigénye, gázigénye miután jelentősen csökkent, 2014 óta, 2015-ben és 2016-ban megint csak elkezdett növekedni. Egy olyan folyamatról van szó, amely eh, az ágazatbeli igények miatt volt így. Az elektromos áram iránti igény alacsony szinten maradt, a megújuló energiaforrások alkalmazása az elektromos áram előállításában jelentősebb szerepet töltött be, és a szénára pedig alacsony szinten mozgott. Az elmúlt egy-két évben az ágazat igénye növekedett, tehát a kérdés az, hogy olyan mit gondolunk erről, hogy ez tovább fennmarad-e. Hogyha megnézzük az EU helyét a világon, akkor a válasz erre az, hogy nem igazán a jelenlegi fogyasztási szint marad az elkövetkezendő években. Ha megnézzük a globális képet ezzel szemben, a gáz fogyasztásában jelentős fogyasztási arányt, akkor az elkövetkezendő hat évben ez a zöld oszlopot mutatja, Kína és a közel-kelet, amely jelentős igényeket támaszt. Az e USA-ban ez nem jellemző, jellemző, tehát ez az exportpiacra nagyobb teret biztosít Japán, és Korea esetében nem fog az import növekedni. Tehát ez az igény oldal, ami pedig a termelési oldalt illeti. Ahogy az elnök úr megemlítette, a termelés 10 év alatt 41%-kal csökkent. És ez a folyamat fenn fog maradni, tehát nem lesz túlságosan sok új beruházás. Csökken a fogyasztás, a az igény alacsony szinten maradása az import növekedését jelenti. A fő forrásaink az LNG, Oroszország, Norvégia, az orosz import aránya ezen belül is növekedni fog. Ez a jobb oldali oszlop, és mutatja az orosz importot az elmúlt négy év első tíz hónapjában. A 2016-os számadatokkal még nem rendelkezünk, viszont jelentős mértékben növekedett ár ebben az évben is az orosz import aránya. Ez pedig azért érdekes, hiszen elengét is lehet importálni, de 2016-ban ez nem növekedett jelentős mértékben, attól függetlenül, és ezt a szürke oszlopban látjuk, hogy a re tehát a gáz újrafelhasználásának kapacitása növekezett. Nem használjuk fel az LNG támasztotta lehetőségeket, bár ezek megvannak. Egy kicsit mélyebbre tekintünk, hogy mi történik Európában, a baloldali oszlopot nézzük, akkor két oszlopot látunk. Vannak olyan helyek, mint Franciaország, Litvánia, Lengyelország, és néhány más országot, amelyek több elengét eh, importáltak eh, az elmúlt években, viszont az Egyesült Királyságban és Belgiumban, valamint Hollandiában jelentőtes folyamatok valósultak meg, tehát a nettó növekedés Európában csekély. És az LNG helyzete a világon más, ott más képet mutat. Új fogyasztók vannak, új ügy, ügyfelek az LNG piacon, például olyanok, mint Egyiptom, Egyiptom, Jordánia, Pakisztán, akik első alkalommal 2015-ben importáltak LNG-t. 2016-ban jelentősebben importáltak elengét, mint Kína, és ennek a növekedés kereslet oldalon jelentős hatásai vannak de az elmúlt hat, hat évben nagyon sok LNG kapacitást fűztünk ehhez hozzá, de az elkövetkezendő hat évben eh, mindez meg fog kétszerűződni 2015 és 2021 között. Az USA és Ausztrália azok az országok, amelyek már eltökélték magukat a beruházások mellett, tehát sokkal több LNG kapacitást fognak felkínálni. Ez jó hír, ha valaki LNG ügyfél, és jelentős az LNG ellátás jelenlegi igénynövekedés nem annyira szignifikáns, hát ez azt is jelenti, hogy az LNG piacok sokkal rugalmasabbak lesznek. A, a globális gázbiztonság ellátási jelentésben megvizsgáltuk azt, hogy az LNG piacok hogyan változnak különös tekintettel, ami a célpont kívánságokat jelenti. Az LNG esetében 2014-ben 60%-a a szerződéseknek egy előre rögzített célpontban valósult meg. 2015-ben ez már csak ez 40%-ra csökkent, tehát a fogyasztók hajlandóak aláírni a szerződéseket és átszállítatni más helyszínre az LNG-t. Tehát az új piaci szegmenseket is megszólít ezáltal. Hogyha ragaszkodunk véges szerződéssel, akkor az ügyfél hajlandó esetleg eh, rugalmas célpontokat is eh, bevenni a szerződésbe annak fejében, hogy hosszú távú szerződést iratnak vele alá. Európa számára felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben látjuk majd azt, hogy a szénről a gázra történik az átállás az ellátásban. Ha 2016-os évet nézzük, akkor itt már érzékelhető volt ez az ellátás az alacsony gázárak miatt, viszonylagos alacsony gázárak miatt, és ez kompetitívvé tette eh, ezt az ágazatot az elektromos áram előállításában. Ami azonban megváltozott, a gázárai, gázára megint csak növekszik, és a szénára csökkenőben van. Tehát az eredménye az, hogy nem jelentős a szénről gázra történő átállás aránya, különösen megnézzük, hogy milyen alacsony mozog a szén ára. Másik nagyon fontos pont, amire felhívnám figyelmet az összegzésben, az az, hogy az Európai Unió nagyon sok szénerőművet és olajerőművet be fog zárni. 2011-ben szükségesé vált más üzemanyagra történő átállás, a rugalmasság kisebb, és a szént és az olajat pedig eliminálták a források köréből. A tárolás kérdés egy további fontos pont. Amikor a piacok inkább folyékony nyersanyagot jelentenek, akkor a különbség a nyár és a térjára között a árát illetően csökkentek és az alapvető üzleti modell a különbségeken múlik a nyári és a között, tehát a tárolás már nem, nem megtérülő. A legutóbb éveket a sötét vonal mutatja. Tehát a tárolóknak más forrásokat kell találniuk, vagy be kell zárniuk. Tehát érdemes ezt a folyamatot is figyelmek kísérni. Ha hosszú távon vizsgáljuk a folyamatokat, megnézzük az elmúlt 25 évet, 90 és 2025 között, illetve 2015 között, akkor a fosszilis üzemanyagokat dominálták a piacot, az alacsony e, cén még mindig a negyedik helyen áll a fosszilis üzemanyagoknál, és ezen a szén az első helyen az elkövetkezendő 25 évet nézzük, lehetséges szenáriókat, kicsit növekszik a szén és az olaj aránya, és a gáz jelentősebb mértékben, és az alacsony kibocsátású nyersanyagok aránya pedig jelentős mértékben a fosszilos üzemanyagok még mindig növekszenek. A gáz lesz a favori, legfavorizáltabb fosszilis üzemanyag. Végezetül pedig felhívnám a figyelmet az alacsony kibocsátás és az importra. 450-es szenáriónak hívtuk eh, ezt a szenáriót. Az elmúlt, tehát hogyha a 25 éven keresztül vizsgáljuk az EU-t 2040-ig, akkor az alacsony eh, igények és eh, a sok megülő energiaforrás miatt a 2015-ben csökkenni látjuk az energia hatékonyságot. A gáz esetében 2005 után ez mind a végső fogyasztás, mind pedig az előállítást illeti, illetve az importot is. Köszönöm szépen! Lehet, hogy még majd később hallhatunk további információkat. Péter, köszönjük szépen ezt az előadást. Uh, köszönjük szépen az előadását. Most pedig meghallgatjuk az Oxfordi Egyetemről Katya Jafimavát, aki vezető kutató az OIS gáz kutatási programjánál. kelet-európai egyetemeken is tanult, és az Oxfordi Egyetemen, emellett pedig szerzője az Európa e, energia biztonsága, e, tranzit e, Ukrajnán, Belaruson és Moldován keresztül. Ez 2011-ben az Oxford University Press-nél jelent meg. Az előadásnak a címe, hogyan lehet az energiállátás biztonsági kockázatait csökkenteni, úgy, ha diversifikáljuk a forrásokat és megfelelő beruházásokat eszközölünk vezetékekbe és LNG terminálokba. Még egyszer elmondja az elnök úr az előadás címét. Köszönöm szépen a bevezetőt, és köszönöm a meghívást is. Az energetikai tanulmányok folytatása közben foglalkoztam az európai gázellátás biztosításával. Néhány évvel ezelőtt állt össze a kutatói csoportunk, megvizsgáltunk különböző opciókat Európa számára. Megnéztük, hogy vajon érkezhetnek-e a 2020-2030-as közötti időszakban más forrásokból is energiaimportok Európába. Nagyon kemény korlát ez a 10 perc, hát mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy azért végig tudjunk menni az anyagon. Az európai gáz biztonság definíciója úgy hangzana, hogy megfelelő fenyegetettség, illetve bizonyos mértékű fenyegetettség vagy ellátás és ár zavart még le tudjon küzdeni. Hosszú távú ellátást kell biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő infrastruktúra, és hogyha plusz forrásokból érkezik gáz, azt is fel tudja venni az infrastruktúra. Emellett más típusú kockázatokkal is számolni kell, kormányzati, politikai kapcsolatokból adódó, vagy a vevők és eladók, vagy a tranzitországok közötti konfliktusokból adódó kockázatot, a szerződések változásából adódó kockázatok, és természetesen technikai kockázatokkal is számolni kell. A legfontosabb az, hogy a hosszú távon is a gáz rendelkezésre állása, a biztonsági szempontokkal, az új infrastruktúrákkal kapcsolatban nagyon eltérőek Európában, és mindezek a tényezők befolyásolják az EU politikáját, hiszen a különböző országcsoportok kockázatok, más kockázatok fenyegetik, és eltérő mértékben érzékelik azt, hogy mi tekintető még elfogadható kockázat szintnek. Menjünk végig a néhány képen. Hogyan is néz ki a konvencionális gáz előállítás? A helyi termelés alatt az EU-t, illetve az EFTA országokat értjük. Az Norvégia, az Egyesült Királyságok és Hollandia az EU gáz termelő, kitermelői. Itt már a 2020-as időszak ról nem nincsen még ábránk. Azt látjuk, hogy Norvégia, Hollandia és az Egyesült Királyság a dominál majd továbbra is, de 2030-ra 87-120 BCM-mel fog csökkenni az általuk kitermelt gáz, a nem konvencionális gáz előállítása pedig jóval a 20 BCM alatt marad 2035-ben, és ezért ennek kevés csekély hatása lesz a konvencionális gázkitermelés csökkenésére. Hát elmondtam már, hogy milyen sebességgel zajlanak ezek a folyamatok, tehát hogyha a kereslet marad is, az import függőség növekedni fog, amiatt, hogy csökkenni fog az EU saját termelése. Milyen más forrásokból jöhet gáz, hogyha nem Európából, nem belső termelésből. A legfontosabb forrás, amit gyakran említünk, és amelyek nagyon jelentős politikai és eh, szabályozói eh, szempontjai is vannak, ez az orosz vezetéken érkező gáz, 2020, illetve most először nézzük meg a nem orosz eredetű gázt, az első helyen Azerbajdzsán. Itt maximum 16 BCM-mel számolhatunk 2020-as évek elején, azután hozzá kell tenni ehhez azt is, hogy az azeri belföldi kínálat és kereslet jelentős mértékben megnőtt, és az is lehetséges, hogy éppen ezért Európa számára már nem marad az Azerbajcsánból érkező, a déli folyosón érkező gáz. Tehát nem valószínű 2020-as években, 2025-ig hogy ez a Kaspi-tengeri vezeték, amelyet Irán is és Oroszország is ellenez, hogy ez meg fog épülni. Első mellett nagyon alacsony gázárak jellemzik a környezetet, ezért nagyon nehéz lenne az elég gázat Európába hozni. Irak, illetve ugyanez hogy Türkmenisztára. Irak, Kurdisztán, iraki Kurdisztán, itt 2020-ig 10 BCM számolhatunk, és Irán is esetleg szóba jöhet vezetékes gázszállításban. De itt is Törökország és a mm, többi déli koridoron érkezhető gáznál maximum 16 BCM-mel számolhatunk. A hát további lehetséges szállítók Algéria, itt azonban az export nem fog növekedni 2020-ig, sőt 2030-ig sem valószínűleg, itt is jelentősen nő a belföldi kereslet, és stagnál a gáztermelés, így valószínűleg az export csökkenni fog 16 BCM-mel 2030-ig, és az egész régióra ez jellemző. Ezért a lényege a dolognak az, hogy 5-10 éves időkeretben, azaz középtámon a szóba érhető szignifikáns forrás a, csak az LNG, illetve az orosz gáz lehet. Röviden, az orosz gáz gondolom valamennyien tudják, hogy Európa függősége összességében 30%-os. Ez magasnak tűnik, de kereskedelmi szempontból ez egy teljesen normális, egészséges részarány bármilyen piaci termék esetében. Nyugat-Európa és Dél európai országokban elég még alacsonyabb ez a függőség, az N1 szendernek megfelelnek ezek az országok, és itt semmilyen aggályokról nem hallunk, hogy tehát észak, nyugat vagy délnyugat európai országok túlzottan függenének az orosz gáztól, viszont teljesen más a helyzet Közép-Európában, Dél-Európában és a balti államokban, ez a ők teszik ki a kevesebb, mint egy negyedét az orosz gáz exportnak. Ezek az országok tovább is nagyon sebezhetők, magas az orosz gáztól a függőségük, de hogyha összességében megnézzük, elég jó diversifikált képet kapunk, mindazonáltal persze középtél Európa balti államok függenek eh, nagyon Oroszországtól, ez inkább politikai eh, problémákat adódhat, ezért ezzel a régióval kapcsolatban eh, lehetnek jogosak az aggályok, de egész Európára nézve ez a 30%-os függőségi arány, ez, ez teljesen egészséges és rendben van. Nézzük meg az ukrán, illetve a lengyel-belorusz koridort, az északi áramlatot, illetve a, a török áramlatot, ami a, a déli um, vezeték lenne, ami vagy megépül, vagy nem. Elég um, nagy az ellenzé, ellenző tábor ennek Európában. Az orosz gáz, ezért, ahogy mondtam, a nagyon kevés források közül a legjelentősebb, ami a jövőben is növekedhet növekvő mennyiséget eredményezhet az európai importban. A másik ilyen lehetséges forrás az LNG. LNG terminálok elég jól kiépültek, és az FID keretében épülnek további LNG terminálok. A globális piacokat nézve mostan tól kezdve körülbelül a 20-as évek elejéig, talán 22-ig vagy 23-ig, ebben a környezetben Európa jelentős mennyiségű LNG gázt importálhat, nem, még akkor is esetleg nem lesznek akkor nem lesznek nagyon vonzóak a gázárak. A Gazprom erre nyilván kell, hogy reagáljon, és hogyha mm, ezt meg akarja tenni, akkor arról sem szabad megfeledkeznünk, pedig sokszor megtesszük, hogy bár elég sok új infrastruktúra épült Európában, hogy fel tudja szívni a egyre nagyobb mennyiségben érkező LNG, LNG gázat, de az 25%-a van csak kihasználva az LNG infrastruktúrának, ez azért bőven van kapacitása arra, hogy felszívja a nagyobb mennyiségben érkezett folyosított földgáz. 2020 és 2030 után azért mindez eltűnhet, az LNG átkerülhet az ázsiai piacokra, és lehet, hogy nem már az egyensúlyi helyzet egy kicsit felborul, lehet, hogy az LNG el fog tűnni azokban a régióban, ahol nagyobb szükség van rá, és ahol készen állnak fognak többet fizetni is érte. 2023 után, tehát lehet, hogy az orosz gáz jelentősége megint növekedni fog. A 20-as évek közepén, tehát az orosz gáz, ugye itt van a szomszédban, és az LNG a két lehetséges forrása már az LNG kapcsán, amennyiben Ázsiában nem növekszik meg jelentősen a kereslet. Meglátjuk, hogy az amerikaiak milyen árat kérnek, és Európa mennyit hajlandó fizetni, illetve a világ más régiai mennyit hajlandók fizetni az LNG-ért. Még Hozzátenném ehhez azt is, hogy az infrastruktúra létesítése Közép-Európában, eh, Dél-Kelet-Európában, a balti államokban más alternatív forrásokat is bevonzhatnak, az alter, hogyha jobban akarnak diversifikálni ezek a régiók, bár ez nem lesz könnyű. Azért 2009 óta egyre elég sokat változott a helyzet, megszülettek az összekapcsolók, a visszáramoltatás is lehetővé tesz összekapcsolók Litvánia, Lengyelország között, és más ország határokon is, ezek most már alternatívákat is felkínálnak, de azért ne felejtsük el, nincs arra semmi garancia, hogy ezeknek az alternatív forrásoknak az ára alacsonyabb lesz, mint az orosz gáz ára. De mindenképpen lesz lehetőség hozzáférni gázhoz, ha ezek az országok így döntenének. Azt mondanám, hogy a balti államok és dél-kelet-európa esetében teljesen megszüntethetik az orosz gáztól való függőséget, ha kiépül az alternatív infrastruktúra, amire mennyiben akarják. A Közép-Európa nem tudja megszüntetni teljesen az orosz gáztól való függőséget, de csökkentheti azt. A bizottság is Eh, a különböző szakpolitikai dokumentumokban külön elemzi az inkább eh, sebezhető helyzetben lévő országokat. És hogyha megengedi még eh, elnök úr egy fél percet, már ugye az elnök elnézést, de már 12 perce beszél, tehát folytatja az előadó. Ott ami a forrásokat illeti globális LNG, illetve az orosz gáz nem várható, hogy 2025 előtt újabb nagy vezeték épül, és minden 2025-nél későbbi feltételezés csak spekulációnak tekinthető. A sebezhető régiókban, Közép-Európában, a balti államokban és Dél-Európában csak csökkenteni lehet az orosz rászával a függőséget, de azért nem lehet megszüntetni. Továbbra is maradnak jelentős politikai szabályozásban elő jogi szerződésekkel kapcsolatos kockázatok. Ezeket azonban csökkenteni lehet a vezetékek és az LNG vonatkozásában egyaránt és 2030-tól kezdve bármilyen forrásból érkező gáz esetében lehetnek ellátási kockázatok és árakkal kapcsolatos zavarok is, de összességében egész Európa számára nem számolunk súlyosabb zavarokkal. Önök félbeszakítja az előadót. Köszönöm szépen. Harmadik előadónkat valamennyien nagyon jól ismerjük, hiszen az Enszógyi főigazgatója, vezérigazgatója, az enszógyi nél 2014. januárja óta dolgozik Jan Ingversen. Több mint 25 éve dolgozik a gáziparban, és a Donk Energy-nél is dolgozott korábban, valamint tanácsadóként is tevékenykedett. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Buzek úr! Köszönöm a meghívást. Megpróbálom kiegészíteni az előttem szólók által elmondottakat, és tartani próbálom a 10 perces időt, lehet, hogy egy kicsit ezért gyorsan fogok beszélni. Az ENCOG már 6 éve tevékenykedik, 45 tagunk van, több felmérést is végzünk, fontos ezt bemutatni. Nagyon sok partnerünk van a szállító és tranzitországokkal, Norvégia, Ukrajna, az energia közösséggel kapcsolatban vagyunk, tehát nem csak az EU szintjén dolgozunk, hanem a szomszédos országokkal is. Szerintünk ez nagyon fontos. Egy másik elem, csak az információ miatt mutatom ezt a diát, hogy nagyon intenzíven dolgoztunk a e, hálózati e, kódokon. Idén e, sikerült az utolsót befejezni, tehát a hálózati szabályokon. Ez is azt segíti, hogy szabadon áramolhasson a gáz, és hogy piaci mechanizmusok vezethessék az allokációt. Ez is fontos figyelembe veendő, amikor a az ellátás biztonságát vizsgáljuk. Jó úton haladunk egyébként, és további ilyen hálózati szabályok, kódexek nem lesznek. A utolsókat hajtjuk végre a gázpiacon. A gázpiacon a gázpiac jól működik, és a piacmonitoring jelentések is ezt mutatják, hogy jól működik a a piac árkonvergencia valósul meg Európában, és a határokon is áthalad a gáz. A mai előadásomon az infrastruktúrára szeretnék összpontosítani. Itt látszik a rövidítés a DN, a TINDP. A negyedik jelentést tettük közzé konzultációra az idei évben, ami erről szól. A konzultáció a 2016-os évben zajlott az érdekeltekkel, érintettekkel, workshopokat tartottunk, természetesen a projekt támogatókkal találkoztunk, és átláthatóak voltak az adatok a TINDP-ben, és most a korai eredményeket már megjelentettük, ezek be fognak kerülni a végén a PCI folyamatba, amely 2017-ben indul. Ha megnézzük az európai gázinfrastruktúrát, a LNG terminálokat, a tárolókat és a vezetékeket, akkor azt láthatjuk, hogy elég jól kiépített, robusztus hálózatról van szó. Az előttem szólók is jelezték, hogy a föld alatti tárolók és az LNG tárolók sincsenek még teljesen kihasználva, tehát itt van még potenciál. Még egy információ, az első TNDP óta 55 projektet indítottak, rendeltek, tehát ez azt jelenti, hogy 55 projekt került be ide, és kézzelfoghatóvá válik. Ez nagyon nagyszámú projektet jelent, tehát ez fontos, hogy a való életben ezek megvalósulnak. A legfrissebb adatokat lehet látni, különböző forgatókönyvekre, ahogy mi ezt nevezzük. Igaziból nem előre jós, nem jóslásokról van szó, hanem tulajdonképpen több különböző forgatókönyvről, amely megmutatja, hogy mennyire robusztus az infrastruktúra. Kritizáltak ugyanis bennünket eh, piaci szereplők, hogy eh, nem vagyunk esetleg objektívak feltétlenül a gáz eh, forgatókönyve, gáz kereslet megjóslásában, de itt nem arról van szó, hanem arról, hogy egy robusztus keretet teremtsünk a gázinfrastruktúra elemzéséhez. Három szenárióval dolgozunk. Ezek a múlthoz is kapcsolódnak, ahogy látják, nagyon szoros a kapcsolat a konkrét számok között 2015-ig, és utána pedig a szenáriókat lehet látni néhány évig komoly kihívást jelentett. Látják a kereslet lefelé alakulása, változása, nehéz volt ezt követni, de azt hiszem most úgy tűnik, hogy ez megoldódott, tehát a 2017-es TNDP jó állapotban van. A forgatókönyveket még másképp is lehet tekinteni. A, az éves kereslet szerint 2015-ben egy pici emelkedést lehetett látni, és jelenleg egyébként nem látunk komolyabb, nem számítunk komolyabb növekedésre. Egy enyhe növekedő tendencia lehet jellemző. De egyébként a csúcs keresleti pontokat látva az lehet világosan látni, megállapítható, hogy ezek nem csökkennek, tehát hogy egy gáz rendszernek mivel kell esetleg megbirkóznia, ezek a pontok ezek fixen megmaradtak, megmaradnak. A, a gáz a megújuló energiaforrások kiegészítője kell, hogy legyen tehát, és a csúcskapacitásnak az igénye az megvan a hálózatban, és meg is marad, sőt növekszik talán egy dia, ami bemutatja egy kicsit összehasonlításként, hogy mi történik a gázágazatban és az, az villamosenergia ágazatban. A sötétkék vonal az utóbbi, a világos kék pedig a gáz. És a kereslet alakulását mutatja a dia 2015-ben. Lehet látni, hogy a villamosenergia vonal az eléggé egyenes, vannak benne fluktuációk, a rövid távon, de hosszú távon, és valószínűleg a hétvégén vannak ezek a fluktuációk, de hogyha az éves alakulást nézzük, akkor az eléggé változatlan, a gáz viszont teljesen más. Tehát ez azt jelenti, hogy a gázrendszer képes ezekkel a nagy változásokkal megpirkózni, amit az elektromos rendszerben nem ö, számolnak bele, nem és egyébként a gáz az még mindig a villamos energiafogyasztás mögött, fölött van. Ezt is figyelembe kell venni, amikor azon gondolkozunk, hogy mennyire lenne könnyű a gázt helyettesíteni valami mással a villamos energia szektorban, vagy hogy mennyire lenne könnyű a villamos energiát felhasználni a fűtésre és egyebekre. Hát nagyon komoly elvárásokat támasztana ez az elektromos rendszerrel szemben, a villamos energia rendszerrel szemben, amelyre még nincs felkészülve az a rendszer. Az ENCOG által kidolgozott forgatókönyvek összehasonlítása más forgatókönyvekkel, ez látható ezen a dián. A három színes oszlop ez az a három ENCOG forgatókönyv, amelyet kidolgoztunk, ott mellette a szürke az gyakorlatilag a változatlan helyzetet jelenti, tehát mi a három színeket, ezt a három színű, három különböző színű hasábot használjuk. Az Európai Bizottság forgatókönyvei vannak a bal oldalon, tulajdonképpen ugyanolyan tartományban vannak, mint a mieink, és ez igaz a World Energy Outlookra is, a 2016-os forgatókönyvekre. Mi inkább azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk előre vetíteni a jövőbeni fejleményeket, nagyon pragmatikusan, józan észre próbáljuk ezt megoldani, tehát hogy hogyan tudjuk a gázrendszert működtetni, mindig ez a megközelítésünk, ezt teszteljük a különböző forgatókönyveken. A forgatókönyveknél még egy fontos dolog van az, hogy meg hogy teljesítik-e az Európai Unió célkitűzéseket, uniós célkitűzéseket, igen, mind a három teljesíti, az látható, tehát a 40%-os széndiokszid kibocsátás csökkentésnek a célkitűzését mindegyik teljesíti. Itt is um, egy picit válaszolnék a kritikákra, amelyeket uh, a érintetektől kaptunk. Brüsszelben és máshol is azt mondják, hogy nem felelnek meg ezek a forgatókönyvek a szabályoknak, pedig igen, tehát ö, nem helyes ez az állítás, itt lehetett látni a dián, hogy megfelelnek az elvárásnak. Aztán az infrastruktúra szempontjából felmerülő kérdések több szempontból lehet ezt vizsgálni. Az országokat nézzük, az N-1 évben, amikor mondjuk a legnagyobb ellátó csak megszűnik, bal oldalon lehet látni, hogy vannak olyan területek Európában, amelyek komoly kihívásokkal néznének szembe, hogyha a legnagyobb fizikai szállító nem szállítana de Európa legnagyobb része nagyon jó állapotban van. A középső tián, ahol egy picit tovább léptünk, itt azt vizsgáljuk, hogy 2020 körül, 2020-ban mi a helyzet. Itt lehet látni, hogy egy-két problémát már sikerül megoldani eddigre, és hogyha tovább megyünk a 2030-as évet mutató diára, akkor ott lehet látni, hogy tényleg csak néhány ország marad kihívásokkal. Tehát azért javulnak a dolgok, folyamatos a változás, és hogyha most megnézzük ezt a diát, ez egy megint egy másik megközelítés, hogyha az ukrajnai útvonalon vannak fennakadások, a bizottságnak is egyébként készítettünk ezzel kapcsolatban tanulmányt. Tehát, hogy akkor Európa délkeleti részén probléma merül fel, de már 2020-ban az új infrastruktúra segítségével csökkenthető ez. A, reverse flow opciókat javul, javítva nagyon sokat lehet segíteni, tehát 60%-ról 6%-ra lehet csökkenteni a problémát és hogyha a 2030-as évre vetítjük ezt előre, akkor még jobb a helyzet. Akkor egy-két diát átugrok, mert rövid az idő. Mindenki úgyis megkapja a diákat papíron, úgyhogy ezeket átugrom, és csak a befektetésekkel kapcsolatos diáról beszélnék, itt lehet látni, hogy hol eh, Kelet-Európában következnek be a befektetések legnagyobb mértékben, Nyugat-Európában eh, korlátozott mértékben lesz eh, kerül majd ezekre sor. Összefoglalva, jó állapotban van a gázinfrastruktúra, nagy mennyiségek mehetnek, a csúcs keresletet is tudja kezelni a hálózat, a versenyt is és a szabadáramlást is támogatja, a fennakadásokat is tudja kezelni. Hát tudjuk, hogy nem egész Európában ugyanez a helyzet, alkalmazkodni kell. Buzsek úr, konkrétan kaptam egy kérdést, hogy a téli csomagról beszéljek. Ezzel kapcsolatban van néhány megjegyzésem, azt nagyon gyorsan meg szeretném tenni. Talán az összefoglaló részben a végén, jó? Mondja az elnök úr, igen. Köszönöm szépen ezt az előadást. Nagyon fontos számunkra, ez az előadás a főbb projektek, befektetési projektek állapotáról, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem tudtunk több időt adni az előadóinknak, mondjuk 15 percet, vagy akár még hosszabbat, de hát egész egyszerűen nincsen, szokás szerint nincsen időnk. Az ilyen konferenciákon és meghallgatásokon mindig el szokott előfordulni. Turmes úr fog először szót kapni a kérdések között. Köszönöm, Jesse. A európai ellátás biztonsággal kapcsolatos előadás az engem megnyugtat, azt mondja, hogy büszkéknek kell lennünk arra, amit az elmúlt tíz évben elértünk. Emlékezzenek vissza az első orosz-ukrán válságra, sehol nem voltunk akkor. 2005-6-7-ben Nyugat-Európából nem tudtunk Kelet-Európába gázt szállítani, és a Barózó helyreállítási csomagból használtuk fel az összegeket a reverse flow, tehát ezeknek a visszaáramoltatásoknak a megvalósítására. Az egyik legjobb módja volt ez a költségvetés felhasználásának. Segítettünk a balti államokon, Litvánián, Lengyelországon, hogy legyenek LNG terminálok. Szinte mindent lefettünk, az egyetlen egy ország, amely még ott maradt, Románia. Románia azon kevés országok egyike, amelynek van saját gázerőforrása, tehát igaziból ez sem probléma. Ami jó az az, hogy tíz év intenzív munka után az infrastruktúrán, a belső piac kiépítésén végeztük ezt a munkát, végre megérkeztünk, a gáz infrastruktúra nagy vonalakban ott van stabilan. És köszönöm, hogy reagált a kritikák közül néhányra is, ez nagyon jó, hogyha az ilyen megjegyzésekre tudnak reagálni. Én két dolgot még hadd tegyek hozzá a forgatókönyvekhez. Benszen úr itt van velünk, a felújítást, azt, az épületek felújítását, azt hogyan becsülik mert minden egyes ilyen felújítással 4%-kal tudjuk csökkenteni a gáz importot, és a csúcs keresletet is lehet csökkenteni, hogyha a renoválásba, a felújításba befektetünk. Az úgynevezett nyílt ciklusú gáz, tehát ez ugye a olyan, üze, olyan erőművek, amelyek kevés időt működnek csak, azoknak a felhasználása felé lehetne elmozdulni. Gondolkodtak-e erről? És lenne kérdésem Jafimava asszonyhoz is. Azt hiszem, hogy a balti államokkal kapcsolatban nem beszélhetünk ellátásbiztonsági problémáról, mert ugye ott is épül a vezeték, van LNG terminál, és a Magrid alapból ezt az alapot 2008-ban hoztuk létre, tehát most már azt bebiztosítottuk, hogy Letországban ugye a legnagyobb gáztároló most már egy európai gáztároló nem orosz kezekben van. Tehát van tárolás, van LNG, nem is tudom, hogy hol a probléma, a három balti állam esetében nincsen probléma, nem látok itt gondot, tehát hogy egy picit precízebben tudna megfogalmazni, hogy miért lát, még mindig fenyegetettséget ezeknek az államoknak az esetében. És az utolsó kérdésem pedig talán, igaz, hogyha igaza van, hogy a jövő az Oroszország vagy LNG, tehát így fog eldőlni, akkor tekintsünk abba, elemezzük azt a kérdést, hogy az energiahatékonysága mit tehetünk. Senki nem beszél arról, hogy a gazdák biogázt tudnak előállítani, és ez akár 10-15%-át is felválthatja a mai gázfelhasználásnak, akkor miért nem hozunk létre egy ilyen stratégiát az ellátás biztonság esetében a gazdákat bevonva? Köszönöm. Uh, very much was taking up there. I, I really also... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez egy ébresztő volt az Oxfordi Egyetem és egyáltalán az egyetemi világ, a kutatók szava. 2020 az már nagyon közel van. Talán majd a másik előadók is hozzászólnak ahhoz, hogy ők hogyan látják a helyzetet. 2008 és 2020 között időszakból már csak három hét van hátra. Finn vagyok. Finország továbbra is piros maradt az ábrán, de az ellátás diversifikálását azért mi is folytatjuk. Az fogyasztás az iparban a legnagyobb, a háztartások télen sem gázzal fűtenek jellemzően. Romániában az erdőgazdálkodás még nem érte el azt a szintet, mint a skandináv országokban. Persze azért legalábbis sürgősségi esetekben vagy vészhelyzetben lehet helyettesítőket találni a földgázra. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudunk tovább diversifikálni, esetleg más újabb energiaforrásokat bevonni különböző szinteken. Köszönöm, Szili Kiotis úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon-nagyon fontos volt, amit eh, hallottunk, eh, és a felvázolt eh, távlatok is. A helyzet az, hogy az EU-nak már most kell előkészíteni a különböző jövőben intézkedéseket. Ugyanis még hosszú évekig szükségünk lesz gáz, importgázra, ezért nagyon fontos, hogy megvizsgáljunk alternatív forrásokat is. Egy kérdést Jafimova asszonyhoz szeretnék intézni. Érdekelne a véleménye. Mit gondol a keleti, a földközi tenger keleti részében lévő tárazókról? Itt az elmúlt években újabb nagy kiterjedésű tárazókat tártak fel, és nem láttam, hogy ezeknek a feltárása igazából szóba jött volna. A bizottság egy közleményében azt mondta ki, hogy nagyon ígéretes az energiáletes biztonsága szempontjából a földszétenger keleti medencében lévő gázmezők. Mit gondol tehát? Feltárhatja Európa ezeket a gázmezőket? Köszönöm szépen. Én is engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést az előadóimnak. Először is a leg veszélyesebb szűk keresztmetszetek a határon átnyúló infrastruktúránkban hol vannak? Kettőt, hármat, ha meg tudnának nevezni a legveszélyesebb szűk keresztmetszeteket. Második kérdésem, az infrastruktúra kivételével mi az, ami még hiányzik a kontinensünkön, a belső gázpiacon, ahhoz, hogy ez a gázpiac valóban nagyon jól működjön? A nagybani piac, a tranzit, a különböző kereskedelmi útvonalak, ugyanis ez még úgy tűnik, hogy nem működik jól, igazán zavartalanul, és az Európai Bizottság előkészít egy rendeletet erről. Önöknek mi a véleményük? Ugyanis az év végére valami el kell, hogy készüljön erről valamilyen joganyagtervezet. Van-e még kérdése a tisztelt képviselőtársaimnak? Ha nincsen, akkor kérem önöktől a válaszokat parancsoljanak talán ugyanabban a sorrendben, ahogy az előadásokat is megtartották. Ami engem illet, a szénről a gázra való átállás és a nyílt ciklusú gázturbinákra vonatkozott a kérdés. Ha megnézzük a 4 5 szenáriót, ugye ön is utalt arra, hogy CCGT-re kevesebb szükség lesz, mert csökkennek a működési az órák, ez csökkennek a gáz előállításban a költségek, de a kapacitások nem nagyon változnak. Ezért a mi modellünkben továbbra is szükség lesz eh, gáz üzemekre, hogy azért kézben tudjuk tartani az egyre növekvő megújuló arányt is a eh, energiamixben a teljes gázfogyasztás is át fog alakulni ennek megfelelően. A másik kérdés, hogy hol vannak még hiányosságok az infrastruktúrában. Most egy dolog, amit megfigyeltünk, az az, hogy az országok elég máshogy állnak hozzá például a tározás kérdéséhez. lehet, hogy ez az egyik oka annak, amiért azt látjuk, hogy vannak olyan tározók, amelyek még megvannak, mások viszont eltűnnek. Itt nincsnek ellen egyenlő versenyfeltételek és szabályok. Nem tudom, hogy az EU mire akar majd koncentrálni a jövőben a tározók tekintetében hogy akarja növelni a versenyt, például olyan szolgáltatásoknál, mint a gáztárolás határokon átnyúlóan is. Köszönöm, asszonyom. Csak nagyon röviden. Teljesen egyetértek azzal, amit a biogázról mondott. Valóban ez helyben rendelkezés álló erőforrás, lehet, hogy akár 20%-ot is kiválthat a biogáz, és 2030-ig felmehet az, az aránya 50%-ra, tehát a hagyományos, konvencionális termelés visszaesésének a felét pótolhatjuk biogázzal esetleg, de hát ez nagy mértékben fog függeni a szubvencióktól. És nyilvánvalóan itt az mezőgazdasági felhasználással is rivalizálnia kell a biogáznak, nagyon komoly szabályozói támogatást és ártámogatást kapott a biogáz. Igen, mindenképpen potenciálisan a lehetőség adott de teljes mértékben ezért nem lehet a csökkenő hazai fogyasztást kivált, termelést kiváltani biogázzal. Mielőtt az LNG terminálokat, infrastruktúrát létrehozták, gyakorlatilag igen, az egész balti régió az orosz gáztól függött, most létrejött a megfelelő infrastruktúra, ami a más irányú gázhoz is lehetővé teszi a hozzáférést, de hogyha most kialakul egy verseny a két nagy szállító között, akkor majd kiderül, hogy a fogyasztók készen állnak-e egy ilyen kockázati prémiót megfizetni, hogyan állnak hozzá a biztonsághoz, a különböző forrásokból érkező gázhoz. De a hát probléma a biztonság problémája igazából nincs jelen, az árokkal lehet majd probléma, de hát ez egy más dolog. Hogyha további részletek eh, érdeklik, persze a kutatásainkban és a írásos anyagainkban eh, még megtalálható számos részlet. Itt igazából nem a tározókra, tartalékokra van szó, hanem eh, arról, hogy hogyan lehet ezeket elszállítani az európai piacra. Hogyha megnézik a eh, földrajzi geológiai adóságokat, eh, Ciprus és Törökország lenne a leglogikusabb, de hát ott politikai helyzet megoldása nélkül nagyon nehéz lenne ezt el a lehetőséggel élni. Ezért szerintem, mert egy regionális tározóra lenne lehetőség valahol. Általánosságban egyetértek azzal, hogy Európa elég jelentős előrelépést tett, különösen 2009-hez képest javult a helyzet, még Európa legkiszolgáltatottabb régióiban is. A harmadik eh, energetikai csomag a belső energiapiacra vonatkozásában meg, eh, minél előbb megvalósul, akkor csökken a eh, sebezhető régióknak a kiszolgáltatottsága, be kell tartani a szabályokat, a rendeleteket, ahelyett, hogy nem járt úton elindulva megpróbálnak diszkriminálni bizonyos szállítókat, hiszen, ahogyan elhangzott, 2025 utáni időszakban az orosz gáz és az LNG jelentik Európa számára a két igazán jelentős forrást, és hogyha Európa egyenő verseny feltételeket teremt, jó szabályozó rendszer alapján, atok intézkedések nélkül, jogbiztonsággal, akkor Európa nagyon jó helyzetben lesz ahhoz, hogy garantálja a gázellátát minden tagállama számára is. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a harmadik előadónkat kérjük meg, Lang Young inclusion hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve, hogy egészítse ki mindazt, ami még úgy gondol. Köszönöm szépen, Bózák úr! Skamens urat csak meg tudom erősíteni a harmadik energiacsomaggal kapcsolatban, minden olyan piac oldalt, mind az infrastruktúrát illetően és természetesen Európában a gázhálózatok eh, ezt eh, ténylegesen megvalósítják, ezt valóban megtörténik. Amíg a, ami a hason, hatékonyságot illeti, különböző szenáriók vannak a különböző jövőbeni fejlemények megelőlegezésére, illetve az infrastruktúrák is más és más, hogy néznek ki, ami az alacsonyabb szintű szenáriokat illeti a gázigényeknél. Ezek nagyobb energia, hatékonysági nyereséget szimbolizálnak, az nyílt dolog, és ezeket a szenáriókat alulról felfelé építve alakítottuk ki a tagországokból kiindulva, tehát mindez a nemzeti kritériumokat is tükrözi. Arról is tájékoztatnénk, hogy az enszóival együtt a következő időszakra is kidolgoztuk ezt a keretet, és a két enszót egymáshoz igazítjuk majd, illetve a UQ30-as szenáriót is ehhez fogjuk igazítani. Tehát az energia hatékonyság egyértelműen részét képezi mindannak, amit keresünk. C, C, CGT céget illeti, ezekről is gondolkodtunk, például nagyon sok CGTC eh, elérhető Európában, tehát a beruházások már megvalósultak, ami pedig az infrastruktúrát illeti, az ellátást illetően, a CGTC-knél, tehát ez kiterjed a meglévő infrastruktúrára, tehát eh, jelentős eh, a gazdasági nyereség a meglévő tervek eh, használatánál. És ezt természetesen össze kell venni azzal a tényel, hogy az széndiokszid, illetve ezek most áramellátás nem széndiokszidmentes. Hogyha a kibocsátás csökkentést összevetjük, ezt a cgdc használatával lehet elérni a színhasználata helyet, és úgy érzem, hogy ez az európai éghajlati agendához jelentősen hozzájárulna. A CO2 ára alacsony, ha ez magasabb lenne, akkor más lenne a helyzet. Tehát eh, azt gondolom, hogy eh, itt a kapacitás mechanizmusnál a kibocsátás teljesítési standardokhoz kell igazítani mindezt, és a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. A biogáz potenciálisan nagyon fontos pont de infrastruktúra műveltetőként csökkentett a szerepünk, csak a szerepünk, ami a hiányzó infrastruktúrát illeti. Azt gondolom, hogy a mi részünkre az üzenet az az, hogy Európának vannak olyan pontjai, ahol még mindig szükség van plusz infrastruktúrára, ezekre a térségekre kell összpontosítanunk. Tehát fontos, hogy egész Európát arra ösztönözzük, hogy ennek részévé váljon. Köszönjük szépen a három előadónak a kitűnő előadásukat. Nagyon fontosak a válaszok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tomislav Jórakovics urat kér meg először, és utána pedig uh, Van der Inde professzort. Az ő előadásának címe Európa, a szabályozó nézőpontja az európai energiafüggőséget illetően. Ő a CR alelnöke, nagyon fontos szerbről van szó, és a HERA a biztosok bordjának elnöke, ő Horvátországot képviseli. Az a, a horvát energiaszabályozó hatóságot. Jurekovics úr különböző tevékenységeket végzett, a gázellátásban tevékenykedett, nemzetközi szinten és nemzeti szinten is. Alelnök úr, parancsoljon, 10 percben tudok szót adni. Köszönöm szépen, tudom, hogy e, nagyon rövid az idő. Az eredeti előadásomat e, így csökkentenem kell, de még tovább próbálom akkor csökkenteni. Hölgyeim és uraim, el szeretném mondani, hogy az öt alelnök közül vagyok az egyik a CER-ben, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai meghallgatáson szabályozókként, az Európai Szabályozók Tanácsának és tagjai vagyunk, 28 szabályozó működik itt együtt, nem csak az ÉSZER, a bizottsági ügynökség, hanem a CER a második olyan testület, amelyben az energetikai szabályozók együtt működnek. A következőt próbálom meg teljesíteni az elkövetkezendő néhány percben. Az adatokat nem amelyet az előttem szól nagyon kompetens előadók már megemlítettek. Röviden az infrastruktúrális fejleményekre is kitérnék, és az egyik eh, hiányzó elem, erről hallottunk már a korábbi mm, percekben is, Horvátország, mint eh, szóba jövő energiaterminál szerepe. A szabályozók eh, gyakran túlságosan bonyolult képet festenek, Remélem, hogy ezekre a kihívásokra is ki tudok majd térni. Nem fogok részletesen kitérni az energiafüggőség témáról, hiszen ez e, ismert tény, és ezt már mindenki felismerte. Amit a jövő hoz majd, az egy esetleges kombinációja a megújuló energiaforrások kérdése, az elkövetkezendő években ezek aránya még nagyobb lesz, a téli csomagban is meg fognak mutatkozni. És ennek közvetlen módon hatása van, meg fogja oldani a rossz energiafüggőségi helyzetet, nem teljesen fogja megoldani, de csökkenteni fogja mindezt. Gondolom, hogy az energiafüggőségről már sokat hallottak. Tehát kitérnék arra, hogy mi is zajlik most. Röviden emlékeztetnék arra, hogy 2016-ban adta ki az LNG-re és a gáztárolásra néz a közeményt a bizottság, az Európai Parlament októberben elsogás indítványt fogadott el, amely jelentős mértékben hangsúlyozza azt a tényt, hogy az Európai Unió stratégiája megfelelő dimenzióba mutat, Tehát mi egy viszonylag rövid időszakról beszélünk, tehát a szabályozók erről intenzíven beszélnek. Én alelnöke vagyok az egyik task force-nak, a gázszabályozás és az LNG task force-nak, és én eh, az LNG eh, szerepére térnék majd ki. Először a legfontosabb dolgokra térnék ki. Az LNG szerepe az energiaellátás eh, környezetében kén, két tény kombinálása az LNG az egyik kulcsfontosságú mozgatója az ellátásnak. Tehát nagyon fontos, hogy az LNG belekerüljön ebbe a képbe. Az LNG szerepe két oldalú először is, és miért ez, ez oka annak, hogy miért alakították ki a szívsasukrát és az LNG-t, az a rugalmasság, az a szokványos bizniszmodell. Hát maga a rugalmasság a model része. Az ellátás biztonsága egy olyan kérdés, amelyek 2009 óta foglalkoznak, és ez a rugalmasság számos pozitívummal bír. Meg kell nézni az energiát biztonsága szempontjából az LNG-t és a, az LNG piacának jellegzetességét. Ez viszonylag merev piac, tehát ha szükség van-e aznap, nem kaphatja meg az ember, de amint megszületik a szerződés, Európa nyugati részein megfelelő infrastruktúra létezik mindenhez. Tehát itt kombinációról van szó, szóval az LNG biznisz sajátosságait figyelembe kell venni, és így felmérhetjük azt, hogy az energiállátás biztonságában milyen szerepet láthat. Tehát a biznisz oldaláról és a infrastruktúra oldaláról is tekintenünk kell az LNG kérdését. Tehát itt egy két oldalú érméről van szó. Természetesen 100%-ban nem lehet ebből táplálkozni, ha pedig megvan a rugalmasság, akkor fontos, hogy az autók oda tudjanak menni, ahova menniük kell. Ami pedig a piaci terminusokat illeti, nagyon fontos, hogy rugalmassági eszközként, elsődleges forrásként is figyelme vegyük, mik a szabályozásbeli kérdések ezzel kapcsolatban. Tehát a kérdés a következő. Tehát lehet-e a rövid távra áttérni a hosszú távra, eh, a rövid távú eh, rugalmasságot elérni, tehát itt hosszú távú kérdésekről is van szó, beruházás területén, az infrastruktúra területén, Hiányos még az infrastruktúra, az ellátás az bizonyos európai területeken. A regionális dimenziót hogyan lehet mindebbe belevonni, illetve mik lehetnek a szabályozásbeli kockázatok. Amíg a piaci feltételeket illeti, ez eh, a szabályozás, szabályozók eh, szerepe, szabályozók az belső energiapiacot promotálják, a fogyasztók számára dolgoznak, tehát ők az első cél, elsőleges célközönség. Itt láthatóak az elemzésünk következtetései. Az engine kulcsfontosságú a gáz ellátás diversifikáció szempontjából, viszont a válság idején való felhasználás nagyon nagy információt, illetve átláthatóságot kíván az átláthatósági platformokon dolgoztunk ezen, azért, hogy a piaci szereplők lássák azt, hogy hol van a gáz, hol van hiányosság, és mi az és antipozíció. Ha az információról, az átláthatóságról beszélünk, akkor az NG platformokat modellértékűvé akarjuk tenni. Nagyon fontos egy e, e, egyszerű csereplatformon hozzáférhetővé tenni az összes eh, LNG-t. Létezik egy eh, cselekvési terv, nagyon fontos, hogy a sürgősségi tervekben, vésztervekben ez szerepeljen. E, ez eh, nem képzelhető el, anélkül, hogy a regionális szerepet ebbe bele vennénk. Tehát minden ami a 994-es rendeletet illeti, támogatja az LNG használatát. Tehát mindez természetesen felveti annak a veszélyét, hogy mindez eh, meghiúsul, hiszen gyakran láthatunk egy ördögi kör, amikor a, az alacsonyabb igény magasabbra teszi az árakat, felviszi az árakat, és olyan hálózatok alakulhatnak ki, csatornák, amelyeket nem használhatnak. Ez az aggály, különösen az új infrastruktúrák esetében jelent aggályt a szabályozók számára. Tehát nagyon fontos, hogy a szabályozók ezeket a veszélyeket lássák. Hát minden egyes helyzet más és más. Az utolsó percekben pedig a horvát projektről szeretnék beszélni. Hát a projekt azt mondja, hogy bizonyos helyzetekben, amikor a piaci igény nem irányítja a projektet, és nem könnyű elindítani a projektet, az 90-es évek elején ez még így volt, de most mások az aggályok. Meg kell nézni azt, hogy gazdasági szempontból az individuális infrastruktúrális elemek mennyire uh, alkalmasak. Tehát itt is a régióknak kell együtt dolgozniuk. Horvátországban az a helyzet, hogy a TSO-nak már igen magas tarifái vannak a nagyon intenzív um, hálózat miatt, és a további költségek azt a veszélyt vetnék fel, hogy a rendszer nem tud megfelelő feltételek mellett működni. Tehát mik is a kihívások? Az új geopolitikai valóság, az, hogy a jelenleg gáz támogatni fogja az infrastruktúrákat, vagy pedig regionális szinten a kölcsönös támogatást kell-e előttérbe helyezni. Köszönöm szépen. For your great presentation, it was very clear for all of us. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, nagyon világos volt. Van der Linde professzor következik, a Kringendél Nemzetközi Energiaprogram igazgatója 2001 óta, és geopolitikai és energiamenedzsment professzor is a Gröningeni Egyetemen 2004 óta. Ami fontos, hogy nagyon aktívan tevékenykedett az energia Tudományok Oxfordi Intézetében. Ő a második előadó. Húsz évvel ezelőtt mondja a hölgy, hát, de akkor is úgy kezeljük önt, mint valakit, aki a brit szigetekről érkezett és a Chatham House-i intézetnek is munkatársa volt Londonban. Tudom, tudom, régen, de még mindig érvényes a tapasztalata. Az ön témája nagyon fontos politika, nagyon fontos téma, az EU gázpiaca, fenntartható diversifikálása az EU gáz ellátásának. Tehát fenntartható diversifikáció. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Először is megpróbálom megta- betartani az időt, a 10 percet, mert nagyon sok minden elhangzott már, különösképpen az LNG piacokról és így tovább. De ahogy haladok, majd megteszek még egyéb megjegyzéseket. Hágában, Hollandiában a kutatócsoport még mindig itt van az európai szárazföldön, tehát ne brexitistának számoljanak, azért, mert Oxfordból érkeztem, hágai vagyok egyébként, tehát ezekre a tanulmányokra fogok támaszkodni, amelyeket a kutatócsoport készített, mindenki számára elérhetőek ezek, ha többet szeretnének olvasni. Tehát amit először is megvizsgáltunk, az az, hogyha szeretnénk megállapítani, hogy milyen gázimportokra lesz szükség, akkor a keresletet kell előre vetíteni, vannak itt különböző forgatókönyvek, és ha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, nagyon el, nagyban eltérnek ezek. Az EU tanulmányok általában az alsó tartományokban találhatók, tehát a befektetők, akik a gázrendszerbe, az egész értékláncba fektetnének be, akkor nem nagyon hajlamosak jönni. Tehát kérdés, hogy milyen piaca van a gáznak, mire számolunk. Az üzletemberek nyilvánvalóan megszokták a kockázatvállalást, de néha túl nagy a, a kockázat a Nemzetközi Energia Ügynökség forgatókönyveivel dolgozva kicsit nehezebb a dolgunk, ők segítenek bennünket abban, hogy megértsük jobban a forgatókönyveiket, de jobb lenne, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság, hogy jobban értenénk azokat a modelleket, amelyeket a kutatóintézetek alkalmaznak és a saját gazdaságainkra rá, le tudjuk vetíteni a hatást. Ez, ez a gázra is igaz, és máshogy sem. Az előre jelzések szerint, már az importokkal kapcsolatos előrejelzések szerint ugye mindenki mondta, hogy az import nőne, viszont a bizonytalanság az még mindig nagy marad. Ez az egyik dolog. Ezt a diát most átugrom, mert már elhangzott az előző panelben, hogy egyetértünk abban, hogy a csővezetékeken ezektől a területektől nem sok gázra számíthatunk, amelyek itt szerepeltek a dián, tehát itt különösképpen Oroszország felé kell tekintenünk, mert eh, még ott vannak rugalmas eh, tartalékok. Az egyik fő aggály az tulajdonképpen ennek a gáznak a szállítása az európai piacra még akkor is, hogyha az ukrán rendszer teljesen nyitva van, ezek a további, ez a további mennyiség lehet, hogy szükséges lehet, tehát ennek az állítását meg kell oldani. A versenyt akadályozhatja esetleg a szállítás az LNG, illetve a csövezetékes gáz esetében Európában. Még azt is szeretném itt elmondani, és itt tulajdonképpen reagálok is az egyik kérdésre, ami elhangzott. Tehát, hogy néha úgy tűnik, mintha nem bíznánk a saját belső piaci szabályainkban. Pedig a belső piac ereje fontos, és fontos kiteljesíteni ezt a belső piacot. Tulajdonképpen maga az megoldás, az orvosság a problémára nem biztos, hogy a gáz, például ugye a biogáz felhasználása, vagy más források felhasználása, hogyha a gázzal gond van, az szállítás, beszállítással, tehát a belső piac kiteljesítése nagyon fontos, és az is fontos, hogy bízzünk benne, hogy ez működik. Meg kell győzzünk magunkat erről. De ez egy zárójeles megjegyzés. A teljes út. E tekintettük, én nagyon örültem neki, hogy az Oxfordi intézet az minden országgal foglalkozott, az LNG diákat átugrom, mert az ellátás biztonságára szeretnék kitérni. Fontos itt megemlíteni azt, hogy az ellátás bizonytalanságát azt gyakran a geopolitika nyakába varjuk, pedig előfordulhat, hogy operatív okai vannak ennek, tehát hogy mondjuk egy gázcsővel történik valami, és egy régiót csak egy vezeték lát el, akkor ez egy operatív probléma, és ezt így is kell kezelni, tehát ezzel így kell foglalkozni. De lehetnek stratégiai problémák is az ellátás biztonságában, és persze a geopolitikai, geopolitikaiak, illetve a hosszú távú kérdések. Azért hívtam fel a figyelmet ezekre a különböző eh, problémákra, mert eh, gyakran összekeverünk, mindent összeolvasztunk egybe, és geopolitikainak tekintjük ezt az egészet, de ez nagyon megnehezíti a helyzetet, mert akkor nem tudjuk pontosan, hogy miről is van szó. Tehát fontos beazonyosítani, hogy mikor operatív, mikor stratégiai, mikor geopolitikai, és mikor hosszú távú eh, kérdésről van szó az ellátás biztonságát illetően. A diák benne vannak mindenkinek a dossziéjában, úgyhogy kérem ne aggódjanak, hogyha azt látják, hogy ezeken gyorsan végig szaladok. De ha megnézzük ezt a rendszert, hallottuk, hogy a Nemzetközi Energiaügyi Intézettől, az Oxfordi Energia Tudományi Intézettől is, és a médiáinkon is olvashatják, hogy körülbelül 2023-25-ig a nemzetközi gázpiac az jól ellátott piac. Tehát látjuk, hogy új LNG érkezik, talán potenciálisan az USA-ból is, Ausztrália is jön, és az a tény, hogy Kínában nem annyira élénk a gázpiac, mint számítottunk arra. Mind azt jelenti, hogy az ellátottság az elég, és úgy gondoljuk, hogy Oroszországban körülbelül olyan 100 milliárd köbméter még mindig van, ami rugalmas, és Európába is elérkezhet. Tehát a konklúzió ebből az, hogy az elkövetkezendő években egész jó a helyzet, talán jobb, mint az elmúlt években. Ez részben annak is az eredménye, hogy milyen munkát végeztünk a belső piacon. Turmes úrral egyetértek, mert igen sok lépést tettek annak érdekében, hogy a összeköttetéseket kiépítsék, hogy a visszafele áramlás megvalósulhasson, és így tovább és az opcionalitás megteremtése. Ugye ez a, a visszafele áramlás, az összeköttetések, stb. között nőttek az opciók, és Európa sokkal nagyobb része érintett és lefedett. Ez igen nagy eredmény, amit, aminek a, amit élvezni fogunk egészen addig, amíg tart. Úgyhogy erre figyeljünk oda először. Tehát az ellátás biztonsága az jó, az LNG terminálok kihasználtsága nem százszázalékos, úgyhogy még van itt mozgástér. De most akkor mit fogunk csinálni ezzel a kis vakációval, amit az ellátás biztonság terén kaptunk, ugye? Mert vevői piac alakul ki, a vezetékes, illetve az LNG szektorban is, van likviditás, van verseny, és az opcionalitásnak az a következménye, hogy gyakorlatilag nem számít, hogy egy beszállítónak milyen piaci részesedése van, mert versenyeznek egymással, egészen addig, amíg ugye ebben a szituációban vagyunk, ebben a helyzetben vagyunk. Azt gondoljuk, hogyha a verseny előtti akadályokat lebontjuk, tehát mindegy, hogy ez a tárolás, vagy a vezeték, vagy a magánbefektetők hiánya, tehát hogyha nincsenek ilyen akadályok, akkor semmi más nem kell tenni, mert hajlandó a kockázatot vállalni, erről szól az üzlet, a, a gázpiac amúgy is verseny. De ez a kis idézőjeles vakáció nem fog a végtelenségig tartani, és érdemes elgondolkodni erről. Mert így akkor lesz idő arra, vagy van idő arra, hogy elgondolkodjunk, mi történik akkor, hogyha beszűkül a piac. Azt is tudni kell, hogy hogyan szűkül be. Tehát, hogy mondjuk Ázsia az LNG felhasználását és szerződéseit hogy oldja meg, tehát hogyha egy bizonyos rövid távú modellt választ, akkor az nem annyira nehézkes számunkra, de hogyha az ellátás biztonságáért hosszú távú szerződéseket köt, akkor Európának nehéz lesz leszerződni a hiányzó cseppfolyós földgázt, az elengét, és ez egy picit aggasztó lehet. Egyelőre nincsen senkiben hajlandóság a hosszú távú szerződés kötésre a 2030-as politikák miatt részben, mert bizonytalanok, de az is igaz, hogy európai szerződéskötők, európai cégek meggyengültek 2008 óta, tehát vonakodnak ennyire előre tekinteni a jövőben, és elgondolkodni azon, hogy a piac esetleg beszűkül. Én ezért javasolnám, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit lehetne tenni, mivel lehetne segíteni. Egy megoldás, amelyet a múltban már alkalmaztak, bizonyos vállalatoknak engedélyezték, hogy együtt vásároljanak gázt, tehát a gáz keresletet összevonták, és így a vásárló erejük nagyobb volt. Ez segíthet egy kicsit a kínai vagy indiai vevőkkel szemben felturbózni őket. Köszönöm ezt a kiváló előadást, és az előttünk szólónak is. Tehát mindkét előadónak, és most elkezdtünk a kérdésekhez. Kérdezem a hallgatóságban ülő képviselőket, van-e valakinek kérdése? Én szeretném kezdeni két rövid kérdéssel a második előadónkhoz. Az egyik diáján, ahol az LNG importterminálokat mutatta, a felirat alapján nem szerepelt egy LNG terminál, amely már két éve működik. nem tudom, hogy ez véletlen, hogy így kimaradt, mert két éve már működik egy ilyen LNG terminál. Nem vadonatúj, nincsen a, a balti tengeren sem túl sok, van egy Litvániában, Skypeda, és ez a másik, ez a lengyel terminál gyakorlatilag nincsen. Tehát ez fontos. És a felügyelet képviselőjéhez intéznék még egy kérdést. Mit gondol a nem szabályozott gázárakra az EU tagállamokban. Mert ugye a felügyelő szervezetek, felügyeleti szervek véleménye nagyon fontos, tehát az ellátás biztonsága szempontjából hogy látja ezt a kérdést. Hey, madam. Parancsoljon. Szeretne kapni egy új példányt? tehát nem szabályozott árak. A kérdés eléggé általános volt. Én azt mondanám, hogy minden szabályozó hatóság arra törekszik, hogy megszűnjenek a e, szabályozott árak, hogy ne legyen szükség egyáltalán szabályozott árakra, mert minden e, szabályozott ár már alapvetően eltérés a e, piaci elvektől és piac torzulással jár. Ezzel együtt minden szabályozóhatóság azt is érti, hogy minimális feltételek teljesülni kell ahhoz, hogy a szabályozott árakat megszüntethessük. Az affordability szót kihangsúlyoztam a szlájdomon, tehát megfizethetőség. Ez az ellátás biztonság esetében is így van hogyha legjobb megoldást találjuk, tehát nincsenek állami beavatkozások, nincs válsághelyzet, akkor szükségszerűen liberalizáljuk az árakat, felszabadulnak a szabályozás alól, de mindig lesznek bizonyos fogyasztói kategóriák, akik nem tudják megfizetni a gázárat. Ez egy elég fájdalmas folyamat, és ez akadályozza, hogy áttérjünk a nem szabályozott árakra. Igen, nyilván segítene, hogyha infrastruktúra fejlesztés lenne, de gondoljunk arra, hogy veszély fenyegetheti a megfizethetőséget. Tehát nem is olyan egyszerű ez a kérdés, hosszú távon különösen nem. Valóban én is úgy gondolom, hogy az elnök, hogy ez nem egyszerű kérdés. A szabályozók, hatóság képviselői ezt nagyon őszintén elmondta. Köszönöm szépen mind a két előadónknak. Nagyon világos előadásokat hallottunk. Nem gondolom, hogy minden teljesen világos, de az EU energetikai függetlensége, a források diverzifikálása, ez volt a címe a workshopnak. Következő két pont során szeretném megváltoztatni. Az első egy feedback visszajelzés a nem is zajló, hanem már lezárult tárgyalásokról, a roaming díjak megszüntetése. a Petra Kumpula, ki az előadónk. Parancsoljon! Köszönöm, nagyon rövid leszek, hiszen biztos vagyok abban valamennyien tudják. Lezártuk a trialógus tárgyalásokat múlt kedden a harmadik fordulóban, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó megállapodás Toszanovszki, Rode, Verera, Raymond Borelli, Fontana kollégáknak. Mi nagyon jó csapat voltunk, összetartottunk, és sikerült így oda lezárni a tárgyalásokat. Jövőorientáltak vagyunk. Itt természetesen felmerült, hogy különböző országokban és operátoroknál másik és mások az árak. Erről voltak nézetkülönbségeink. De hogyha készen állunk arra, hogy az öt éves időszakban jön az 5G, megfelelő szabályozás lesz, 8 másodperc re szűkült az idő, 7 és 7 euró 70 centben állapodtunk meg végül is, a nehéz tárgyalások eredményeképpen, de igazodtunk a mai piaci realitásokhoz. Szeretünk volna, hogyha 2019 végén lesz egy, legyen egy áttekintetés, áttekintés arról, hogy hogyan működik, és szükség esetén egy új javaslatot kell kidolgozni. Van, amikor nem mindenki tudja, hogy mit is jelent az egységes belső piac. Még emlékszem, hogy a bizottság milyen számokat akart, 8,5-öt. Mi itt a szakbizottságban négyről kettőre akartunk menni, átlagosan 2,2 euróra. A tanács azután elállt, előállt egy javaslattal, amit ennek az elfogadását én nem ajánlottam a parlamentnek. Visszatértünk aztán az eredeti javaslat közelébe. meg most azt mondtuk, hogy megnézzük az árak alakulását. Tényleg azt akarjuk, hogy digitalizálódjon Európa, és amikor határokon lépünk át mobiltelefonnal, azért ne kelljen többet fizetni. A digitális gazdaság eh, elkötelezett hívai vagyunk ebben a szakban, bizottságban és a jövőben is ezt fogjuk tenni, és a parlamentben megpróbálunk minél többet elérni. Köszönöm minden kollégának a támogatást, ez egy nagyon jövőbe mutató dolog. Az árnyék előadónk, Rübik úr, Jezsi Buzeknek szeretném megköszönni azt, hogy ilyen optimálisan vezette le a, a trialógust, az három forduló, az utolsó forduló hajnali egyik tartott, és az előadónk kitűnően dolgozott, Petra, neked is szeretnék nagy köszönetet mondani, de a többieknek is. Tényleg egy nagyszerű élmény volt itt az Európai Parlamentben egy tímként ilyen jól együttműködni Petra kiváló vezetésével egy hosszú utat jártunk be, az árakkal kapcsolatban, itt elég ologiopolisztikus árképzéssel állunk szemben, vannak nagyon domináns piaci szereplők, eh, akik terjeszkedtek az elmúlt években. Tíz éve próbáljuk a roaming kérdését megfelelő mederbe terelni, és most több fordul után most sikerült a, elérni a céljainkat, hogy mindazok üzletemberek, akik két hónapnál kevesebb időt töltenek külföldön, illetve a két hét plusz egy napos szabálynak is megfelelnek, hogy most egy világos szabályt hozzunk, a fogyasztók kihasználhassák a versenyben rejlő előnyöket és a legkedvezőbb tarifát választhassák és ezután ezt a tarifát egész Európában védjük, nem merülnek fel plusz költsége akkor, hogyha valaki egy másik európai országban használja a mobilját. Ez egy hatalmas előrelépés a jó irányba. Amit nem értünk el, és hát legyünk mindig önkritikusak is, a Digital Single Market azért nem valósult meg. Ha nem tudok egy eh, SIM-kártyát eh, bármelyik másik eh, tagállamban a 27 körül meg, közül megvásárolni, ez lesz talán a következő lépés, de azért az sikerült a védintézkedésekkel, különösen a nagykereskedelmi területén, azért a virtuális hálózatüzemeltetőknek és a kis vállalkozásoknak is lehetőséget adni arra, hogy a jövőben is állják, állni tudják a versenyt. 1 gigabyte mindig 50 euró, hát egy, ennyit kell fizetni egy másik országban. 7,70-nél állapodtunk meg a nagykereskedelmet védő szintben, és eh, az európai fogyasztók eh, jelenleg 2,77 eurót fizetnek átlagosan, 2020 után ez 2,50 euró lesz, azaz végre a nagykereskedelmi védőzónát a retail szintje alá tudjuk vinni. Persze nagyon óvatosan határoztuk meg ezt a szintet, hogy még legyen mozgástér és lehessen verseny. Reméljük, hogy az 5G bevezetése jelentős előrelépést hoz majd. Köszönöm. Tosinovszki úr a következő árnyék előadó. Köszönöm szépen. kollégám Mia Petra képviselő erőfeszítését nagyra értékelem, aki 18 óra 30-tól éjszaka egyik dolgozott, nagyon lelkes volt, szenvedélyes vitákon, eltökélt. Nem számoltuk a javaslatok számán, de azt gondolom, hogy ezt egy igen kitűnő pillanatként fogjuk emlékünkben megtartani, ami nem volt mindig kellemes. De ez a siker sok mindenkinek is köszönhető, te is ott voltál velünk. Mindez nagyon konstruktív volt számomra. Megértettem a különbségeket az árak között is Európában. És mindig is megpróbált tudtuk nem veszélyeztetni a piacot egy olyan szabályozással, amely <clears throat> túlzásokba esik, és úgy érzem, hogy a missziónkat így teljesíteni tudtuk gyakran, kellett a nagy szereplőkre is támaszkodnunk, azért, hogy elérjük ezeket a célokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy definiáltuk azt a görbét is, amely lehetővé teszi azt, hogy elérjünk a legalacsonyabb árakat. 2019-ben készül majd a az áttekintés, hogy megnézzük, nem vestünk-e túlzásokba a tarifákkal. Ezt megvizsgálják eh, majd a frakciók és a részleteket illetően. Ez a eh, piac nagyon széles. Még egyszer köszönöm szépen az összes kollégának, mint Petrának, Polnak, és neked is Jézsi a közös munkát. Köszönöm ezt az előrelépést. Az volt a benyomásunk néha, például éjfélkor, hogy nem fogunk sikerre jutni, de ez mégiscsak sikerült. Köszönöm szépen. Van-e megjegyzés, kérdés? Thank you, Chair. Just tried my voice really to, to thank me, Petra, but... Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mindegyik frakcióbeli képviselőtársamnak. Sikerült megfogalmaznunk azt az üzenetet, hogy a UKIP eh, és a kemény Brexit eh, hívei milyen hátrányokat szenvednek el most, hogy ki ott hagyják a belső piacot. Brit állampolgárok, vállalatok elesnek az előnyöktől, amit eh, hát 28 tagállam is élvezhetett volna. Petra. Ma Guardianben lehetett olvasni egy hírt, és más többi média is átvette, milyen hatása lesz a Brexitnek a belső piacra. Kicsit Googleztem és meg, eh, hogyha mondjuk eh, én elmegy, elutazom Szerbiába, és otthonról telefonálok, 24 euró a perc, hogyha Horvátországban pedig 67 cent, utána pedig ez lemegy nullára. Nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, hogyha a kemény Brexit után kikerülünk a belső piacról, és, és Angliát kell hívnom, vagy onnan hívnak. Sokszor nehéz volt elmesélni, hogy mit is jelent a belső piac, hát most ezen keresztül nagyon érzékletesen el tudjuk magyarázni. Az adatforgalmi ára itt most 9900 euró Köszönöm szépen még egyszer az előadónak, az összes árnyékelőnek és az egész ITRE szakbizottságnak, hiszen a mi felelősségünk volt valamennyiünké, valamennyien szavaztunk, és sikerült elérni, amit ö, szerettünk volna elérni. Úgyhogy gratulálok valamennyiünknek. És most visszatérünk a negyedik pontra, európai szabványok, Hans Olaf Henkel az előadónk. Egy fontos dologra szeretnék emlékeztetni. Mi társ bizottság vagyunk az 54-es szabály alapján. Ez azt jelenti, hogy kizárólagos kompetenciánk van az IKT és standardizáció kapcsán, ide tartozik a felhő alapú számítástechnika, a kiberbiztonság adat forgalom, és ugyanígy kizárólagos hatáskörünk van az innováció és a Horizont 2020-szal kapcsolatban, a közös szabályosítási kezdeményezés kapcsán. Megosztott kompetenciánk van az IKT e és standardizációs prioritások a dolgok internete kapcsán. Itt az IMCO-val együtt van megosztott kompetenciánk a mi véleményünk persze a többi területen is majd meg lesz fogalmazva, csak nem annyira erőteljesen, mint az előbb felsorolt négy-öt területen. Az előadónk Henkel úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, valóban azért vagyunk itt, hogy megvitassuk az ITRE véleményét Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnénk ma megvitatni az ITRE véleményét az IKT központú szabványosítási kérdésről. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy már az első árnyék előadó ülésen számos ötlettel álltak elő. Megpróbálunk egy kiegyensúlyozott véleményt elkészíteni, ezért a különböző érintettektől érkező visszajelzések nagyon pozitívak. Persze tudom, hogy kiigazításokra, kiegészítésekre szükség lesz, és a módosítók benyújtásának határideje holnap délután 6 óra. Mi szeretnénk módosítani? Szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a standardizáció szerepe a növekedés szempontjából itt Európában. Kitérünk a digitális gazdaság interoperabilitásának a kérdésére, és azt mondjuk, hogy jó technikai megoldások és a szolgáltatások egyformán fontosak. Elismerjük azt, hogy mennyire sikeres az önkéntes, inkluzív és transzparens szabályosítási mechanizmus, amelyben közös normák, szabályok lesznek, az IKT prioritást élvez a, a bizottság megalapítása szerint is, vannak különböző építőkövek, az energia intelligens hatékony felhasználása, szállítás, közlekedés. A vertikális ágazatok integrálása az IKT és szabványosítási folyamatban egy olyan kihívás, amelyre hatékony választ kell adnunk. További erőfeszítésekre lesz szükség, hogy európai KKV-k könnyen hozzáférhessenek a vertikálisan integrált, tehát az IKT standardokhoz a vertikális integrációnak köszönhetően. Fontos a KKV-k számára a könnyű hozzáférés biztosítása, ezért le kell csökkenteni azt, amit a KKV-knek kell fizetni a hozzáférésért, és különösen a ágazaton átnyúló együttműködés fontosságát szeretnénk kiemelni. Egyáltalán az együttműködés nagyon fontos. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség egy egységes európai szabványügyi testületre és politikára, de az együttműködés itt is fontos. Az EU-nak optimalizálni kell és erősíteni kell a jelen létét a nemzetközi szabványügyi testületekben. Folyamatos párbeszédet kell, hogy folytasson a parlament, a tanács és a bizottság, és az európai szabványügyi testületek az IKT prioritásai megvalósításával kapcsolatban. Miután a szabványok globális természetűek, arra kérjük a bizottságtól, hogy definiálja, hogy a nemzetközi partnereknek milyen közös agendája van, hogyan merülnek fel a közös érdekek olyan területeken, mint a cloud vagy a kiberbiztonság. Végül kérjük, hogy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban legyen egy kiegyensúlyozott EU-s politika, tényeken alapuló megközelítés mellett szállunk sík, síkra, ki tovább ki kell építeni a, az engedélyezési környezetet, biztosítani kell a megfelelő megtérítési rátát a beruházóknak, és a standardizált technológiához mindenki férhessen hozzá. And our shadow reporters, Madame Spiraki on behalf of EPP. Köszönöm szépen a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Henkel úrnak. A kitűnő jelentését, nagyon jó volt az együttműködés. Ennyi kérdéstevőként el szeretném mondani azt, hogy nagyon bevonó hozzáállást tanúsított, és a vitán megfogalmazott módosítók nagy részét bevonta a jelentésbe. Azok a módosítók, amelyeket beszeretnék nyújtani a néppárt nevében, tükrözik a vitát, az enyekentéstöbök vitáját, és céljuk az, hogy tovább javítsuk a kkv és fogyasztók helyzetét. Globalizáció az egyik támogatott cél a KKV-k támogatása, illetve a fogyasztók védelme. Egyetértünk azzal, hogy az LKT stratégia eh, jelentőségű, és szeretnénk ezt hatékonyabbá tenni. Henkel úrnak tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani. Elnök, köszönöm szépen. Griffin asszony az SZND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Most csatlakozni szeretnék a köszönet nyilvánításokhoz, az jelentéstevő bevonó hozzáállásához és azok a módosítók, amiket be fogunk nyújtani, azt a célt szolgálják, hogy e, javítsák a munkát. Ami az ICT standardizációt illeti, szeretnénk egy olyan környezetet létrehozni, ahol önkéntes alapúak, átlátható, bevonó jellegű piac által irányított konszenzusra alapuló egységekről van szó. Az integrált smart termékeknél egy digitalizált európai iparágat szeretnénk teremteni, anélkül, hogy egy egységes rendszert alakítanánk ki az 5 kis kommunikációra, a cloud computingra, az internetre kell, hogy alapuljon ez a nyílt standardizációs rendszer. Szeretnénk a szélesebb körű standardizációt is bevezetni európai szinten, illetve standardizáló testületek szélesebb körű bekapcsolódását az európai felbeszédbe a kutatásfejlesztés, az innováció. Nagyon fontos, hogy a technológiai vívmányokra támaszkodjon. Nyílt standardok nélkül az EU nem fogja látni, hogy mik a előnyei és iparágaink vesztes helyzetbe kerülhetnek. És támogatni szeretnénk a további együttműködését. Köszönjük a jelentéstől eddigi előfeszítését. Köszönöm szépen az állé képviseletében Korafan Nyúlenhajzen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kell mondani, kezdeni mondanom, hogy megköszönjem a jelentéstevő eddigi kitűnő munkáját. Egyet tudunk érteni abban, hogy nagyon jó eh, anyagunk van, ez egy kiegyenlített csomag a nemzetközi feltételeket is figyelembe veszi, és egy gyors standardizációs folyamatot támogat, elismeri azt, hogy a standardokat nem felülről lefelé építkezve kell kidolgozni. Nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő ezeket a számunkra oly fontos elemeket mind bevette jelentésében. Van egy megjegyzésünk. Sajnálatos az, hogy a jelentés nem említi meg, hogy miért fontos az ICT standardizációs erőfeszítéseket tovább erősíteni. A digitális gazdaságban, a digitális belső piac teljesítésében ezek meghatározóak, és ITRE szakbizottságként ez fontos feladatunk. És ezt az IMCO kollégáinak is továbbítjuk. Az internet az elkövetkezendő években még jobban el fog terjedni, ehhez is jó standardokat kell kidolgoznunk, és már mások előtt nem említették. Megnézzük a többi ict és prioritást, mindegy, hogy 5G-s kommunikációról van szó, a cloud computerről, a kiberbiztonságról, de az adott technológiákról. Itt eh, mind-mind szükség van ezeken a területeken jó standardokra. Én hiszek abban, hogy a, a sikeres standardizáció attól függ, hogy a fair eh, engedélyezési rendszereket ki tudjuk-e dolgozni. A fair fizetések nélkül a technológiai szolgáltatói nem fognak a kutatásba beruházni. Fontos, hogy a szabályok ugyanúgy vonatkoznak mindenkire. Tehát a standardok kidolgozásban részt kell venni mindenkinek. Ezt cégeknek kell kidolgozniuk, egyetemeknek, és ez működőképes lesz, úgy érzem. A nyílt standardizáció a folyamat sikere kulcsa. Köszönöm szépen. Neoklész Szilikiotis, aki a GUE jelentéstevője és koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az én frakciómat illeti, a GUE-t, a következőt szeretném elmondani. Ami az európai standardizációt illeti, ezt, ebben fontos, hogy az emberek álljanak a középpontban. És fontos, hogy arról legyen szó, hogy a jólétet támogassuk, illetve a középosztályt. Sajnos ma az európai standardokra nagyon bonyolult eljárások vonatkoznak, és a szabványosításnál erősíteni kell a belső piacot, különösen a versenyképességet Ez pedig azt jelenti, hogy a szabványokból főleg a nagyvállalatok profitálnak. Ezen változtatni kell. Az európai szabványok a közösség érdekeit, a reálgazdaság érdekeit kell, hogy szolgálják. Fontos fenntartható munkahelyeket teremteni, és ezáltal biztonságos, magas minőségű termékeket, ami az innovációt és a kutatást illeti. Az e-egészségügyi IHELS eh, projekt továbbra is fontos, az energiák intelligens használata, a fenntartható eh, szállítási rendszerek, és nagyon fontos biztosítani azt, hogy az európai szabványok ne a középosztály terheljék, pont ennek az ellenkezőjét kell megvalósítani, ezzel kell a középosztályt támogatni, a nagyobb növekedés elérésére kell használni a szabványokat az új technológiáknál, és nagyon fontos, hogy itt konstruktív legyen az együttműködés, és ezzel minden modellt használjanak. Például a szakszervezetek és más szerveződések a regionális és önkormányzati testületeknek is legyen beleszólásuk. Köszönöm szépen. And now we go back. Köszönöm a megjegyzéseket, és visszatérünk az előadóhoz. Jaj, nem, bocsánat, az Európai Bizottságról elfeledkeztünk. Davide González úr, adom át a szót, bocsánat, túl gyorsan akartam visszatérni az előadóhoz. Köszönöm, elnök úr. Én annyit mondaná, mondanék, hogy üdvözöljük az étre szakbizottság hozzájárulását a standard dokhoz saját kezdeményezésű jelentésben, és nagyra becsüljük Henkel úr a felőadó által elvégzett munkát. Osztjuk a, az előadó véleményét, és a véleményünk az az, hogy az e, európai e, standardozási, standard szabályozási rendszer nagyon jó, és a nyitottság, az inkluzivitás, a konszenzus irányultság nagyon jó tulajdonságai a rendszernek. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az EU politikák jól működhessenek, különösképpen az egységes piac, illetve a digitális egységes piac. Amellett, hogy ezt elmondjuk, a bizottság azt is gondolja, hogy jelenleg kihívások elé nézünk a globális szintéren, az IKT és nem IKT szektorokban is. És ugye a technológiai változások egyre gyorsabbak, egyre gyorsabb update következnek be, tehát a standardokat meghatározó fórumok is gyakrabban kell, hogy találkozzanak az IKT standardok esetében például az európai standardizációs rendszer és az érintettek még igazodhatnának ehhez az új valósághoz, tehát még van itt tennivaló. Egy új munkamódszerre van szükség, hogy időben ki tudják dolgozni a szükséges standardokat, amelyek a valamennyi érintett érdekeit figyelembe veszik, és ezáltal a kihívásokra reagálnak. Üdvözöljük az útmutatást, amelyet a képviselők és az Európai Parlament adtak ebben az értelemben ebben a véleményben, és biztosak vagyunk abban, hogy a módosító indítványokkal ez még tovább fog javulni. A parlamenttel, az EU-s intézményekkel, illetve a standard, nemzetközi standardokat lefektető közösséggel együtt fogunk működni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök az Európai Bizottság képviselőjének, és most az előadónak adom meg vissza a szót, aki a szakbizottságunkkal elnöke Henkel kolléga. colleague Henkel. Uh, do you have any remarks for the end? Henkel úr, van uh, megjegyzése? Nincs, nincs megjegyzése az előadónknak. Minden tetszett neki, amit, ami elhangzott, úgy látom. Február 7-e, 18 óra a módosító indítványok benyújtásának határideje. Tehát február 7, 18 óra konkrétan holnap, és az ITRE szakbizottság 20, március 22-23-án szavaz majd. Megköszönöm tehát kollégák, és a következő napi rendi pontunk témája is nagyon fontos. Egy folyamatban zajló, folyamatban lévő tárgyalásokat érintő beszámoló, tehát a nagykereskedelmi az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keret felülvizsgálatáról Anthony Whelan igazgató fog majd beszámolni az Európai Bizottságtól, de négy előadónk is van. Pilar del Castillo asszony, a kommunikációs törvénykönyv témájában, Evzen Tosanovski úr a hírközlési szabályzók testülete témáját felelős, Carlos Zorinho úr az internet kapcsolat témájáért, és vannak nem jogalkotási jelentések, Bóni úr itt van velünk, a Gigabit alapú Európai Társadalom és az 5G. Az első három jelentés, amelyet említettem, jogalkotási, és az ITRE bizottság ülése után rögtön be is fog indulni a triológus az Európai Bizottság és a tanács részvételével a gázellátás biztonságáról. ITRE szakbizottság elnökként, tehát Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottság elnökeként és előadóként nem egyszerű a helyzet. A tanácsálláspontja is lehet, hogy elég távol áll majd a miénktől, de kiválóan kell, hogy beindítsuk a tárgyalásokat, és ezért el kell majd mennem. Szeretnék elnézést kérni mindannyiuktól, Pilártól, Ebzsánytól, carlos és Miháltól, hogy az elkövetkezendő másfél órában én nem leszek itt önökkel, és Pilárrel Castillo kollégámat kérem meg, hogy legyen szíves, vegye át az elnöki tisztet. Elnézést kérek, mert számomra nagyon fontos, hogy a közellátás biztonságáról folytatott eszmecserére felkészüljek. Tehát, hogy a tanácssal folytatott eszmecserére felkészüljek. Ez most itt az első eszmecsere, de biztos, hogy nem az utolsó. Találkozunk majd újra, újra a következő szakbizottsági ülésen, és Pilár mindent el fog nekem mondani. Well, um... Colleagues, we have this exceptional uh, circumstance for our... Kedves kollégák, most tényleg rendkívüli körülmények között kellett, hogy elmenjen elnök úr, mert a parlamenti delegáció elnöke, és ugye az előadó is a triológuson, tehát kíváncsi leszek majd, hogy milyen tapasztalatokra tesz szert. Most azért vagyunk itt egyébként, hogy a bizottság beszámoljon az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keretről. És azt hiszem, hogy Antoni rögtön meg is adom a szót, és a vitát pedig az előadás után fogjuk lefolytatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, előadó asszony, a többi tisztelt előadónak és képviselőnek is mondom, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy kollektív eszmecserét folytathassunk az összeköttetési csomag különböző elemeiről, amelyet a bizottság szeptemberben tett le az asztalra. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a parlament a saját munkájának az időbeosztását is ehhez igazítja, mert szerintünk minden eleme nagyon fontos ennek a munkának. Először is azt emelném ki, hogy ez egy olyan csomag, amely a közös kiinduló pontból indul, a gigabit társadalom alapú társadalomról szóló kommunikációban tíz éves időszakra próbáltuk az európai igényeket elemezni, hogy közép, illetve hosszú távú stratégiai vízió dolgozzunk ki, amelynek alapján a magán és állami szféra szereplői működni tudnak, tevékenykedni tudnak. Ezt három konkrét stratégiai célkitűzésre szűrtük le, konkrét igényekhez igazítva. Az első az az, hogy tényleg az előretekintő, legdinamikusabb elemeket erősítsük, szoció gazdasági, társadalmi pontokat, ahol össze lehet gyűjteni a keresletet a közösségekben, például a gigabit alapú kapcsolódáshoz, és az 5G cselekvési tervhez is csatlakozik egy másik szempont, nem jogalkotási intézkedéseket gyűjt össze, stratégiai célkitűzéseket 2020-ra és 2025-re a nagyobb városokkal kezdve, és az összes főbb közlekedési útvonalra és városi területre aztán ki terjesz, terjesszük. Aztán 2025-re az a cél, hogy minden európai férjen hozzá legalább 100 megabit per szekundumos hozzáféréshez. Ezek a célkitűzések tulajdonképpen az összes intézkedésen keresztül megjelennek. Néha azzal vádolnak bennünket, hogy túlságosan is a kínálati oldalra összpontosítunk. Hát persze ez könnyebb a rendelkezésre eszközökre nézve, de a, a Wi-Fi for, you, for EU például az az új ellátás, új kínálat és kereslet viszonyát is vizsgálja. Hogyha sikeres, akkor megjelenhet ez új európai politikai ciklusokban, vagy tagállami szinten, ahol már látunk pozitív projekteket ebben az irányban. A szabályozási keret felülvizsgálatára visszatérve, tehát, hogy ez az a kettős csomag, a berek rendelet felülvizsgálata, elemzi az összekapcsolásra való igényeket. A közös célkitűzéseket kiegészítettük, anélkül, hogy aláásnánk a meglévőeket, a versenyt, a felhasználó érdekét a belső piacon, és így tovább. Tehát konkrét, eredményorientált dologról van szó, és arról, hogy a nagy kapacitású összeköttetés megjelenjen, és ezt használják, ehhez kell kereslet és kell verseny, hogy kielégíthesse ezt a keresletet. És ez aztán hova vezet? Több konkrét pillérhez, a kódexnek több ilyen javasolt pillére van, és reméljük, hogy javulni fog a felügyeleti keretminősége, az irányítás. Ha megnézzük, hogy melyik az a terület, ahol a leghosszabb útvonalak vannak az európai távközlési szabályozásban, akkor azt látjuk, hogy sok jó dolog van a meglevő rendszerben. Fontos hozzáférni a szűk keresztmetszetekhez is a távközlési piaton. De fontos oda összpontosítani a szabályozást, ahol a végfelhasználók valódi problémára hívták fel a figyelmet, ahol nem elegendő a a szabályozás, és hogy arra figyeljünk a szabályokkal, hogy új versenyképes befektetések születhessenek. Az új versenyképes hálózatok megjelenésére figyeljünk oda, hogy legyenek ösztönzők a társ befektetésre, mert a befektetés, mondjuk a domináns és az alternatív szereplők között a kör ad lehetőséget, tehát megvalósulhat a befektetés, és mégis mehet a verseny. A rendelet ezen aspektusa az tulajdonképpen arra figyel, hogy ahol lehetséges, ott versenyképes befektetés valósuljon meg, ahol pedig nem, ahol még természetes monopóliumok vannak, akkor az arányos hozzáférésre vonatkozzon a szabályozás. És ez az eszköztárunk része. Különböző piaci körülményeket lehet tapasztalni az egyes tagállamokban, tehát nagyon eltérnek egymástól a tagállamok, vannak helyi lokalizált hálózatok, és így tovább, tehát sokkal jobban oda kell figyelni egyébként a regionális és helyi változásokra, vagy különbségekre, hogy a jogszabályokat igazítsák a konkrét körülményekhez, a helyi igényekhez, és fontos feltérképezni a meglévő infrastruktúrát és befektetési szándékokat, hogy aztán arányosan lehessen szabályozni olyan szabályozással, ahol a, a piaci hiányosságokat tárjuk fel. Ami a vezeték nélküli szektort illeti, itt azt lehet mondani, hogy nagyon erős a kapcsolat a spektrumpolitika koordinációja között Európában, és az 5G hálózat megvalósítása között. Ugye említettem, hogy nem jogalkotási intézkedések soráról van szó, amelyeket meghozhatnak nemzeti és helyi szervek, vagy az ágazati szereplők, mi ösztönözzük is őket erre. Az ISPG például már az útra 5G spektrum sávokon dolgozik, a tervezésben még van mit tenni, ugyanígy a a kísérleti projektek esetén is sokat tennivaló, például az összeköttetés a főbb közlekedési útvonalakon, és így tovább. De csak a szabad akaratból az érintettek nem fognak előrelépni maguktól, tehát a spektrum menedzsmentben változásokra van szükség, hogy az 5G-t majd a felügyeleti szervek is kezelni tudják, ami utána, miután a kódex elkészül. Spektrumra szükség van, ha 5G harmonizált esetben az, az 5G hálózatban, hogyha engedélyezés van szó, vagy egyénileg engedélyeztetni kell ezeket, akkor világosabban lehet látni, de valószínűleg költségesebb a sűrűbb 5G hálózat. Látni kell azt is, hogy vajon valóban ele, rendelkezésre áll-e ez, hogy a határokon átnyúló a működés esetleges zavarait sikerül megszüntetni, az engedélyezési modellt igazítani kell az új tilalmakhoz, nagyon különbözőek ennek a jellegzetességei. Nem csökkentjük az egyéni engedélyek e, értékét természetesen azokban a sávokban, amelyeket ismerünk most, és ahol ugye az előre láthatóbb engedélyezési periódusok működhetnek, amelyeket mi is javasoltunk 25 éves időtartamon például. Már két-három évvel ezelőtt esett erről szó a parlamentben is. A lényeg az, hogy minden lépés koordinált módon valósuljon meg, és látunk másodlagos szabályokra igényt, de a felügyeleteket is érint egy nagyon fontos szabály, hogy saját magukat ellenőrizzék és garantálják, hogy következetesek a fellépésükben, tehát egymást kísérjék figyelemmel. Zárásként pedig nagyon röviden az irányítás a kormányzás területéről szólnék. A berek rendelet ugye az európai szintje a felügyeletnek. Az Európai Parlament is azt kérte, hogy a digitális egységes piacról számoljunk be, hogy erősítsük az, az irányítást, a kormányzást és a három intézmény által elfogadott közös megközelítés legyen a kiinduló pontunk. Aztán persze sokkal mindennel gazdagodott ez a vita. A második, ez volt az első pillér, a másik pillér pedig a maguk a nemzeti felügyelőtestületek, és nagyon elkötelezettek vagyunk az irányokban, tehát fontos, hogy függetlenek legyenek költségvetési szempontból is, és az, hogy közös kiinduló pontjuk legyen, tehát a hatáskörük az hasonló, az azonos legyen, hogy ugyanúgy tudhassanak működni. Mert ez az egyik legfontosabb értéke ennek a szervezetnek. Azt hiszem, most már bőven túlléptem az időmet, megköszönöm az elnök asszonynak a nagy lelkűségét, és most abba hagyom. Thank you very much to Anthony. Eh. Köszönöm szépen Anthony Vélennek. Már többször járt itt nálunk, nem először eh, beszélgetünk vele. A bizottság javaslatának a tartalmáról. Most úgy gondolom, hogy nagyon jó képet kaptunk arról, hogy milyen lehetséges definíció, hogy definíciók jöhetnek szóba. Most megadom a szót az előadóknak. Jerzy ez hasonlóan én is most elnöklök, és egyszerre raportőr is vagyok, tehát néhány a saját magamnak kell megadni a szót. Ezt követően majd meghallgatjuk a többi előadót is, Tuszanovszki urat, Torényó urat és Bóni urat. Utána pedig valamennyi ilyen természetesen hozzászólhatnak. Nem lesz hosszú, amit mondok ne feledkezzünk meg arról, hogy szinte már tíz éve vitatkozunk arról, hogy az elektronikus kommunikáció a távközési szektor számára készítsünk új kereteket. Először 2007-ben merült fel ez a gondolat, most 2017 van. Mert hihetetlen, hogy ez az ágazat, ez a terület mennyit változott, drámai változásokon ment keresztül. Mindezt szem előtt tartva, azt kell, hogy mondjam, hogy általánosságban én úgy érzékelem, hogy ez a javaslat, ez a bizottsági javaslat nagy támogatást kap szinte minden érintett szereplőnél, gyakorlatban dolgozóknál is. Persze vannak eltérő vélemények is, de összevetve az előző és az azt megelőző javaslatokkal, most ez a javaslat sokkal nagyobb támogatást kap, mint a múltbeli javaslatok. Európának szüksége van arra, hogy ne maradjon le a nagysebességű vonatról az IKT területén. Rendkívül fontos, hogy javuljanak az összekapcsolások, a sebesség is javuljon, a minőség is az elektronikus és távközlési területen ezért van szükség erre az új jogszabályi keretre. Gondolni kell a versenyre és a fogyasztók érdekeire egyaránt. Ez már a korábbi eh, keret esetében is eh, így merült fel, de szükség van infrastruktúrális beruházásokra, és ezért nyilvánvaló, hogy a beruházások is fontos szerepet kapnak. Anthony Villa mondta, hogy a bizottság um, milyen um, javaslatokat dolgozott ki azzal a céllal, hogy a beruházásokat uh, ösztönözni lehessen. Többé-kevésbé egyetért mindenki abban, hogy azért még uh, a parlament uh, beavatkozhat, van még mozgástere, hogy legyen finom, raha, finom hangolás, a, különösen a beruházás ösztönzés területén még van, amit megtehetünk. Én is dolgozom még a saját szövegtervezetemen, még van időnk, és van elég mozgástere a parlamentnek sok területen is, hogy még alakítsa a vitát és beleszóljon. Meg kell még említenem a spektrum a frekvencia kérdését, ami egy állandó fontos eleme ennek a rendeletnek. Azzal állunk szemben, ugye, hogy meg kell egyeznünk a tanácssal, és Korábban e- ennek az esélye sem volt meg. Most úgy gondolom, hogy van itt egy új komponens, egy új tényező, ami reménnyel tölthet el minket, ahogyan elhangzott, ahogy Anthony Villan is elmondta, a Horizont 2020 és az 5G bevezetése. A spektrum, a frekvenciatartomány kapcsán pedig néhány fontos terület harmonizálása is felmerült, de hát ez messze van a valóságtól. Az 5G kapcsán is felmerült, hogy kevésbé versenyképesek vagyunk a világgazdaságban, és kétségünk sem lehet afelől, hogy a gazdaságunknak növekedni kell, és a versenyképességet erősíti a digitális átállás, növekedést is. De ehhez erőforrásokra van szükség, nagyon komplex kérdéssel állunk szemben az európai gazdaság jövőjével kapcsolatban számos aggály is felmerül. A parlament feladata, hogy a megfelelő irányba vigye a dolgokat, segítse, hogy jó irányba menjünk. Itt van egy kitűnő kiinduló alap, a bizottság javaslata. Többé-kevésbé két hónap múlva lesz lehetőségünk arra, hogy megvitassuk ezt a javaslatot, azt a tervezetemet majd be fogom mutatni, ezt követi majd a parlamenti vita, és úgy gondolom, hogy nagyon sok új elemmel gazdagítjuk majd ezt a rendeletet. Ennyit szerettem volna én elmondani. Most pedig Toszanovszki kollégának adom meg a szót, aki a Bereg rendelet előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jako zpravodaj eh, pro Berek eh, považuji hlavně za důležité, co nej... Én foglalkozom a Berek témájával, és úgy érzem, hogy nagyon fontos szoros együttműködést folytatni a többi jelentéstevővel is. A csomag eh, teljes egésze kapcsán. Nagyon fontos, hogy a különböző anyagok kapcsolódjanak egymáshoz. Ami pedig a trialógus felmaradó részét életi, vannak további feladataink is, és mindenkinek nagyon fontos szerepe van a projekt kapcsán. Nagyra értékelem a bizottság javaslatát, amikor annak szükségességéről beszélünk, hogy a bereket megerősítsük, mivel az EURES nagyon fontos szerepet játszhat a szakmai tapasztalatok továbbítása kapcsán, még független tapasztalatok a rendszer működéséről. Nagyon fontos ezt is tudatosítani, hogy egy olyan ügynökség, amely jól működik, és amely kapcsán nincs az a benyomásunk, hogy csak az erők viszonya határozza meg a folyamatot különböző tagok között. Úgy érzem, hogy előny, és nagyon fontos, hogy a jövőben ezt megőrizzük jelenlegi valóság és eh, az az anyag, amelyen dolgozunk, tulajdonképpen a valóságon nem változtat, hiszen 28 piacunk van. És itt eh, a hatóságok eh, sajátosságaira, nemzetű szabályozó hatóságok sajátosságaira tekintettel kell lenni. A nehéz dialóguson már teszteltük ezeket a különböző témákat, úgy érzem, nagyon fontos megőrizni és megvédeni a berek, vagy az EURES szerepét, azért, hogy ne bonyolítsuk tovább a helyzetet, és a túlzott bürokrácia ellen küzdjünk hiszen ez megfoszthat bennünket a független szaktudástól. A piac nagyon dinamikus, fellendülésben van, nagyon erőteljes hatások érvényesülnek a piacon, tehát a bereket feltétlenül meg kell őriznünk, meg kell védenünk. Teljes mértékben egyes, egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy a berek irodái nem tükrözik a rájuk váró kihívásokat, és nagyon fontos, a berek eh, hivatalát megerősíteni, azért, hogy teljesíteni tudja a feladatait. Másrészt pedig nem gondolom azt, hogy a bereket meg kell változtatni, és egy olyan ügynökséget kell létrehozni, amely mindenütt jelen van, és amely nem rendelkezik független szakmai tudással, amely gazdagítja a tagországokat, a parlamentet. és a bereken belül is nagyon jó a koordináció hatóságok, nemzeti hatóságok között tevékenységeket illetően. Vélen úr, köszönöm szépen a javaslatát. És Egyetlen megjegyzésem még jelentéstevőként, illetve koordinátorként. Ez a következő. Nagyon fontos elkerülni a bereg bürokratikus struktúráit. Fontos, hogy a megmaradjon jelenlegi formájában. Ami velem javaslatát illeti. Mi az ön véleménye arról, hogy a berek nincs felszerelve Rigában megfelelő, nem rendelkezik megfelelő felszereltséggel, hiszen ez problémát jelenthet a működést illetően. emberek jól teljesíti feladatait, a nehéz kérdéseket, de ez a szaktudás nagyra értékelendő. Köszönöm. Thank you very much. And now we have uh, Mr. Forinho. Köszönöm szépen. Rinyó úr következik. Köszönöm szépen. Amikor a prioritásokról beszélünk, a konklúziónk az, hogy a digitális belső piacot tovább kell erősíteni, és ez nem megy csak néhány irányelv módosításával. Az európai emberek azt kell, hogy érezzék, hogy a digitális belső piac valami olyasmi, ami nagyon is releváns a mindennapi életük szempontjából aminek vannak következményei, előnyei a számukra a mindennapok során is. És ezt a percepciót még nehezebb elérni olyan időszakban, amikor zajlik a technológiai forradalom, átállás, ami megváltoztatja a gazdaságot és a digitális piacot is. A e, bizottság Wifit Európának kezdeményezése egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés. Ez meghatározza azt, e, hogy minden európainak e, hozzá kell tudni férni a, az internethez. Az együttműködés az európai intézmények között zajlik. Jártam a régió bizottságában, tárgyaltam az árnyék előadókkal, és mindenek eredményeképpen született meg a jelentésem első tervezete 30-án, múlt héten. Ebben a jelentésben Szeretném tovább finomítani és javítani a bizottság javaslatát. A tapasztalatainkra, a minőségre helyezem a hangsúlyt. Figyelemmel kell lennünk a technológiára, a földrajzi tényezőkre, gazdasági feltételekre. De van egy dolog, ami nem semleges, a hozzáférés minősége az mindenképpen kiváló kell, hogy legyen, és ezt garantálni kell. Ez az a keret, ami mindenütt az egész Európai Unióban egyforma kell, hogy legyen. A folyamat eredményeképpen, tehát könnyű és garantált hozzáférést kell biztosítani minden európai számára. Szükség van földrajzi egyensúlyra, és nem szabad torzítani a piacot, biztosítani kell a kínálatot, akár magán, akár állami legyen ez, el kell kerülni a duplikációkat. Fontos a fenntarthatóság, azaz lehetnek más kiegészítő projektek, más forrásokból finanszírozva, vagy akár európai finanszírozással is, amelyek kiegészítik a kínálatot, hogy a pilotprojekthez is könnyebben hozzáférjenek a, az emberek a határidők, az ütemezés különösen fontos, hiszen ez minden más komponens is befolyásol. Nagyon fontos, hogy teljesüljenek a célok a kísérleti projektben, hogy teljesüljenek a referenciákként kitűzött kritériumok a digitális belső piac kapcsán. A jelentésemben megpróbálom felsorolni, hogy szerintem milyen feltételekkel, hogy teljesüljenek ahhoz, hogy a tanácssal gyors tárgyalásokat tudjunk lebonyolítani, hogy elindulhasson a kísérleti projekt konkrétumok alapján már az idei évben. És így hozzájárulhatunk a belső piac konszolidálásához várom az étre szakbizottságbeli kollégáim hozzájárulását is. Köszönöm szépen. Most pedig Póni úr következik. Most több ideje lesz, mint a többieknek, mert egyrészt reagálnia kell, amit Antoni Vilénz elmondott, másrészt pedig ismertetni fogja a saját jelentés tervezetét, a Gigabyte társadalom címet viselő jelentést. Ez még csak angol nyelven áll rendelkezésre. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen igen, elhangzott, hogy mindegyik raportőr, előadó együtt kell, hogy működjön, hiszen itt egy csomagról van szó, ezért is különösen fontos az előadók együttműködése, munkánk során sok mindent kell elmagyaráznunk. Hogy az 5G mennyire fontos, azt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy ez nem csak a következő lépés, hanem ez egy forradalom. Ezt meg kell értenünk. A jelentés tervezetben elmondtam, hogy ennek a generációváltásnak, az 5G felé történő lépésnek milyen hatalmas jelentősége van. Az egész társadalom kell, hogy profitáljon ebből a nagy 5G-re történő átállásból. Az 5G cselekvési terv és a Gigabit Társadalom című anyag a célkitűzéseket, az intézkedéseket sorolja fel. Négy kritikus fontosság követelmény van ahhoz, hogy a gigabit társadalom és az 5G megvalósuljon. Az első beruházások. És szükség van szabályokra, amelyek jövőorientáltak, segítik a beruházásokat, az innovációt, hiszen infrastruktúra alapú versenyt lehetővé kell tenni. Ahhoz, hogy elérjük az 5G-vel kapcsolatos célokat, le kell egyszerűsíteni a jogi kereteket, közös társ beruházásokat kell lehetővé tenni, kiszámíthatóság, egyenlő versenyfeltételek biztosítása, a beruházási sok megtérülésének a biztosítása, a gazdasági mellett a társadalmi tényezők figyelembevétele, ezek a legfontosabb elemek. Az 5G szolgáltatások és termékek kapcsán először is meg kell értenünk, hogy mit jelent az 5G. Ezt meg kell értetni eh, a fogyasztókkal, a vállalatokkal. Ez kulcsfontosságú, hiszen eh, eh, az ultrasebességi szélesáv alkalmazása eh, az eh, gazdaság minden ágazatában eh, ott lesz, a gyártás, az egészségügy, a virtuális valóság, az online játékok, az sőt az oktatás területén is alkalmaznak majd virtuális valóságon alapuló eszközöket személyre szabott szolgáltatásokkal javítani tudunk minden ember életén. Világossá kell tennünk, hogy milyen előnyökkel jár mindez az emberek számára, hogy milyen pozitív hatása lesz az 5G-nek. Ezt a keresletet erősíteni kell, mármint az 5G-vel létrehozott keresletet. Az 5G-s rendszerek nagyon széles frekvenciatartományban, egy GHz-től 100 megahertzig, gigahertzig és akár 300 gigahertzig terjedő tartományban kell, hogy működjenek. 3-6 GHz, illetve 10 GHz fölött már hatalmas adatkapacitások merülnek fel. 700 MHz fölött az európai spektrumharmonizációnak köszönhetően be kell fejezni ezt a harmonizációt 2019-ig, hogy az FTT, a Wi-Fi, a G-Fast, a 2G, a kábel és a műholdas alternatívák mindegyike megfelelő helyzetbe kerüljön az 5G bevezetéshez, és legalább 500 megabitet akarunk elérni 2022-ben. Tehát jelentősen javítani kell a vezetékes és a mobil hálózatokat összhangban a gigabit társadalom céljaival. Konkrét határidőkre van szükség, és be kell vonni minden érintettet. Nagyon fontos az együttműködés az összes érintett szereplővel, megfelelő beruházások kellenek ahhoz, hogy teljesüljenek a feltételek, és be lehessen tartani a tervezett határidőket, eh, hogy lezáruljon a spektrumalokáció. Eh, meg kell mindenkinek érteni, hogy meg kell eh, akadályozni azt, hogy a döntések és a megoldások is fragmentálva jöjjenek létre. Hogyha sikerül hatékonyan együttműködnie az Európai Bizottságnak, a beregnek, a vállalatoknak, regionális nemzeti hatóságnak és a fogyasztóknak, akkor sikerülhet ez az ügy. Az 5G eh, cselekvési tervet szükség szerint ki kell egészíteni állami finanszírozással, az 5G cselekvési tervet a következő több éves 2020 és 27 közötti költségvetési ciklusban is már be kell építeni, meg kell határozni, hogy milyen pénzügyi eszközöket alkalmazzunk, szubvenciókat, hiszen ezek a lehet különösen a vidéki területen. Összönözik el is a magánberuházásokat, de emellett ez ki kell, hogy egészítse az állami támogatás is időben kell meghozni a szükséges intézkedéseket a régiók és a városok eh, szintjén is. Egy, az egész eh, gazdaságra kiterjedő együttműködést kell létrehozni. A változásokat a határidők betartásával kell megvalósítani, több technológiás megközelítéssel és megfelelő szabályozóhatóság hatóság részéről megnyilvánozó rugalmassággal. A következő pont, miek a legnagyobb kihívások a gigabit társadalomban? Meg kell akadályozni, hogy bizonyos társadalmi csoportokat ebből kirekesszünk, különösen a vidéken élőket, elhagyatottabb területen élőket, illetve az időseket kell szem előtt tartani. Javítani kell a számítás technikai ismereteket, nem lehet senki már digitális analfabéta. Az 5G hatalmas lehetőségeket fog jelenteni egyébként a munkavilágában is a következő években. Következő pont a szabványosítás, integratív megoldások, tesztek. Egy nagyon nagy kísérleti projektre van szükség, amelyet egyidejűleg sok országban valósítanak meg. Kell egy roadmap, egy úti terve és végül az utolsó pontom, legyünk nyitottak, ne feledkezzünk meg eh, semmilyen lehetséges partnerről, akire szükség lehet a cselekvési terv megvalósításához. Biztosítani kell, hogy a KKV-k is hozzáférjenek az 5G-hez, eh, szélesíteni kell a eh, platformot, fel kell használni minden lehetséges előforrás, hogy a legjobb beruházási modellt tudjuk megvalósítani és ilyen módon természetesen nem csak az 5G vízióját kell szemünk előtt tartani, hanem a valóságtól sem szabad, európai valóságtól sem szabad elszakadnunk. Köszönjük szépen ezt a nagyon jó és összegző átfogót. Azt gondolom, hogy eh, a dimenziók ebből világosan kiderültek. Most pedig azoknak a kollégáknak adok szót, akik eh, kértek lehetőséget. Kállász asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen. Általában véve támogatom a bizottság megközelítését. A versenyképességet a beruházások kulcsfontosságú motorjaként szeretné megtartani, és az első piacot tovább erősíteni. Természetesen a részletekről beszélnünk kell, és ehhez kapcsolódik kérdésem is, ami a kódot illeti. A bizottság joggal értékelte úgy, hogy az EU jogának nem konzisztens alkalmazása, különösen ami a hozzáférési kötelezettségeket, jogorvoslatokat illeti, ez megnehezíti a határokon átnyúló tevékenységek kifejezését, de nem kifejtését. A nemzeti piacok nagyon különbözőek, tehát szükség van a rugalmasságra. Kérdésem a következő, hogy milyen mértékű kell, hogy legyen ez a rugalmasság. Tehát a javaslatok olyan elég világosan fogalmaznak-e? Két példát mondanék. Géptől gépig vezető kommunikáció, a legyenek közötti kommunikáció a tagországok között valósul meg, de a gép és gép közötti kommunikáció fontos, hogy a szabad adatáramlásra támaszkodjon Európában. E, a Nemzeti Szabályozó Hatóságoknak az EU adja meg az e, e, előírásokat. Én úgy értem, hogy a bizottság kezdeményezés a kis helyi projekteket támogatja, de ez nem elég világos. A bizottság hogyan szeretne összhangot teremteni, illetve jogbiztonságot a piacon. És a további kérdés, ami a rugalmasságot illeti versus konzisztencia, az egyik cél az az, hogy a versenyhelyzetet erősítsük. A bizottság úgy érzi el, hogy ez a deregulációra lehetősége mint említettem, a nemzeti piacok nagyon különbözőek, a bizottság mégis úgy érzi -e, hogy ezek a megállapodások tényleges versenyhelyzetet garantálnak-e, illetve olyan feltételeket helyez kilátásba, amelyeket tisztázni kell, tovább kell pontosítani. Ami a bereket illeti, engem nem érdekel a vita arról, hogy szükség van egy EU-s ügynökségre vagy sem. A kérdés az EU belső piacának megreformálásából adódik. Az EU-s ügynökségek azt mutatták, hogy bizonyos testületeket átváltoztattak ügynökségeké, de nem volt elég tartalom bennük. Azok az ügyek, amelyek a a különböző záradékok alkalmazásával lépnek életbe, például a roaming díjak kérdése. Itt várható az, hogy nem fognak egyetérteni a kis országok kisebb szabályozója, nagyobb országok nagyobb szabályozóival. A bizottság úgy érze, hogy megfelelő kompetenciával ruházta fel a bereket ebben az új javaslatban. Köszönöm, elnök asszony. Van egy megjegyzésem. Megjegyzésem Bóni úr ötkés jelentésére vonatkozik, én vagyok az árnyék jelentéstevő a témának. Mindennyian tudjuk azt, hogy a modern digitális társadalmunkban minden a konnektivitásról szól, hogyha nem kapcsolunk össze dolgokat az internet világában, akkor a, a kedvenc, például a kedvenc TV sorozatunkat online módon tesszük elérhetővé, digitális fotóinkat platformokra tesszük, tehát folyamatosan digitális van mozgunk. Tehát a konnektivitás oxigén -e nélkül nem tudunk lélegezni. És még egy lépéssel tovább mennék a gyorssebességű konnektivitás a olyan oxigén, ami nélkül nem élhetünk. Az adatmennyiség eh, jelentős mértékű növekedése miatt az egységek eh, száma is növekedni fog. A 4G-vel embereket kötünk össze, az 5G-vel dolgokat is, nem csak embereket. Ez pedig exponenciális mértékben növekedni fog a gyorssebességű, konnektivitás kulcsfontosságú, feltétel a modern digitális gazdaságban. Globális szinten szeretnénk versenyképesek maradni, akkor nagyon fontos, hogy gigabájtos társadalommá váljunk, igenis szükség van a sebességre, ez azt jelenti, hogy a széles körű hozzáférés, a hálózati hozzáférés, ami egy gigabyte per másodperc, ez egy minimális feltétel legyen, és az 5G kulcsfontosságú eszköz a gigabájtos társadalom elérésében ehhez eh, PP, eh, public-private eh, összefogásra van szükség. Ezt nem fogjuk tudni csak állami pénzekből megoldani. Tehát azért, hogy elérhessük az 5G-t Európa számára, bizonyos szempontokon dolgoznunk kell. Ha ágazokat átölelő megközelítésről van szó egészségügy, közlekedés, szállítás, stb. Bóni úr említette teljes listát, minden egyes ágazatban kísérleteket kell elvégezni, mi hamarabb, annak érdekében, hogy a technológiák előnyeit learassuk, gyümölcseit. Telekom operátorok fontos, hogy be tudjanak ruházni az 5 be és természetesen ezt stimulálni kell, illetve a szabályozási környezetre kell összpontosítani, illetve biztosítani azt, hogy ez valóban támogassa a beruházásokat. Globalizációs szabványokat úgy kell kialakítani, hogy ez a kereskedelmi szempontból is megvalósítható legyen. Rád nézek Pilár, a spektrumok számát is fontos bővíteni. Bóni úr ismer már egy jó ideje, tehát nem fog meglepni azt, hogy meg, meg, meg, megismétlem azt, hogy minden gigabájtért gigabicsként fogok küzdeni. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk azt, hogy nagyon fontos beteljesíteni a digitális belső piacot, illetve az 5 biztosítani egész Európában. Az első pont, amire kitérnek, az a következő. Nagyon sok vidék kiterület az én országomban rászorul erre a támogatásra, és ez egy lehetőség, hogy megreformáljuk, forradalmasítsuk a teljes vidéki társadalmat, és fontos, hogy érhetővé tegyük ismét. Ahogy egyre több ember eh, online, változnak a gyakorlatok, és ahogy a digitális társadalom fejlődik, a vidéki eh, térségeket is össze kell kötni. Ha 5G-vel bírnak, akkor megfelelően tudnak kommunikálni egymással, ha nem, akkor pedig nem. De nagyon fontos biztosítani a gyorssebességű hozzáférést mindenhol, és fontos, hogy legyen eh, konzisztencia. Második eh, fontos pont számomra az az, hogy egy ke- európai kezdeményezésről van Szóval hallottuk a bizottság képviselőjét, tehát Bóni kollégám, aki azt a kilenc területet vázolta fel, ahol szembesülünk a valósággal. Az európai támogatás itt kulcsfontosságú lesz, Bóni úr a következő MFF-re utalt, a KKV-k is bekapcsolódnak ebbe a munkába, de amikor mindez elindul, akkor fontos stratégiával rendelkezünk azért, hogy az európai polgárok tudják azt, hogy mindezt az Európai Unió irányítja. Hát ugyanez lesz, mint a Brexitnél, tehát ami jó, az, a, az Westminsterből származik, ami rossz pedig Brüsszelből. De fontos levonnunk a tanulságokat, a Brexitből is, és egy új dimenziót kell adnunk mindennek. Azt gondolom, hogy fontos munkát végzünk, de fontos, hogy ezt a polgárok felé me- megfelelően kommunikáljuk. Tehát fontos, hogy úgy érezzék, hogy ők összekapcsolódnak Európával. Az európai eh, polgárok úgy kell, hogy érezzék, hogy az európai polgárokhoz kapcsolódnak. De fontos, hogy itt legyen egy plusz dimenzió. Nem szeretnénk azt, hogy a tagországok tagadják ennek fontosságát. Ne érezzék azt, hogy eh, ami tőlük jön, az csak jó, és minden rossz eh, pedig Brüsszelből jön. Ezt meg kell állítsuk, mert nem igaz. Köszönöm. Uh, Mrs. Uh, Kumpulanatri, please. Thank you, thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondja Kumpulanatri asszony, minden csomagról azt mondjuk, hogy az a legfontosabb, amikor a gondolatokat hallom, akkor azt hallom, hogy itt valóban azt a jövőt teremtjük meg, amire szükség van, az 5 stratégia, hogy le kell fedni a vidéket. Igen, most fogjuk elvégezni a munkát a kódexben. Lehet, hogy a stratégia csak papír, az egy dolog, de most kell ezt a gyakorlatba átültetni. Eléggé ambiciózus ez az időbeosztás. A, az 5G-t ugye már kell, hogy alkalmazzák, remélem, hogy egymás között is ö, a dokumentumok között tudunk ö, együttműködni és kapcsolatot teremteni, mert nem lesz egyébként erre lehetőség. Tehát majd a kommunikációs kódexben meg lesz az eredmény. A berek és a struktúrák munkája, és így tovább. Ez is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a nagy képet kell szem előtt tartani, hogy ne ö, töredezzen túlságosan fel. És a fő kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a befektetési programokat, És amikor az érintettekkel találkozom, akkor mindig azt látom, hogy nagyon meg kell nézni ezeket a részleteket, valami jövő biztos megoldást kellene találni. Én nem mondom azt, hogy a jövő az csak az, hogy nagy cégek fognak itt megjelenni, és az európai cégek nem maradnak meg. Én szeretnék európai innovációt is látni, majd fel tudja használni a konnektivitást. Nem csak a távközlésre gondolok, igen, ott is van lehetőség az innovációra, de és a termelékenység növelésére, de még rengeteg annyi minden mást is tehetünk. Az egészségügyi alkalmazások esetében is nagyon érdekes a helyzet. Vagy az oktatási rendszer, vagy a az a sok interakció, ami megvalósul és a régi távközlési keretek a versenyképességet változtatták. Tényleg itt van a, az a terület, ahol, amit meg kell vizsgálnunk, amire figyelni kell. Aztán vannak még olyan kérdések, hogy ugye a spektrum allokációnak az időzítése, talán ez az én konkrét kérdésem, hogy 25 év. Tehát, hogyha valami nem működik, akkor szerintem ez nagyon hosszú idő, ugye nem lehet kérni az érintett társaságot, hogy jobban teljesítsen. Tehát hogyan tekintsük, tekintsünk erre, hogy meghosszabbították a spektrumallokáció időtartamát. Tehát egyébként hogyan lehet lépni, hogyha nem működik valami. Ez a kérdésem, ezt muszáj megvizsgálnunk. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich... Köszönöm szépen. Árnyék előadóként én is Bóni kollega jelentés tervezetére szeretnék hivatkozni. Köszönöm ezt a kitűnő tervezetet, ennek alapján nagyon jól fogunk minden bizonyal együttműködni. És köszönöm a bizottságnak is, amit elmondott hatalmas jelentősége van az 5G-nek. A fejlődés, a rollout, új mobil standardek megjelenése egészen új perspektívát és lehetőséget nyit majd az egész társadalom előtt. Boni úr a jelentésében felsorol csak mindent, innováció, azután digitalizáció az iparban, a szórakoztató elektronika, fejlődése. Hatalmas nagy tanulási terület nyílik meg, diákok, tanulók számára, és természetesen digitális politikai jelentősége is leírhatatlan ennek. Egy dolgot azonban látnunk kell. A gigabit társadalom feltétele, és ugye hát ennek része az 5G is, tehát az előfeltétele egy e, jól teljesítő és e, megbízhatóan működő széles sávú infrastruktúra és látnunk kell, hogy az üvegszálas technológia eh, rollarkjának eh, fontos része. És én ezért ennek kapcsán aggódom a vidéki területek miatt. A bizottság által javasolt eh, társberuházási modell azt jelenti, hogy így el lehetne érni messzi lagyott vidéki területeken élőket is, és viszont fennáll a veszély annak, hogy kizáródjanak a fejlődésből. A kódexel kapcsolatban azért még sok magyarázatot várunk az előadótól, hiszen nem lehet a gigabit társadalomhoz egy ilyen mindenre választható üdvözítő receptet találni. Látok egy olyan veszélyt a bizottság javaslatában, hogy a digitalizáció kapcsán a keletkező szakadékokat még nem tudja áthidalni. Először is a vidék, ott is nem tart lépést a digitalizáció fejlődésével az infrastruktúra létesítése. És a második kérdés, az Európai Unió tagállamok, tagállamai között is nagyon, azok a, nagyon nagyok a különbségek. Egyre nő a digitalizáció kapcsán a szakadék, egyrészt a sűrűlakott városok, a vidéken élők között is, egyes országok, régiók között is, és ez robbanást is okozhat a társadalomban. Minden dosszié kapcsán az alapvető kérdésekre kell koncentrálnunk, azaz, hogyan e, tudjuk elérni azt, hogy nagy teljesítőképességű, nagy kapacitású hálózatokba ruházzanak be mindenhol. Köszönöm szépen, Deliska úr. Köszönöm szépen. Több megjegyzés is szerettem volna tenni, de többségét a kollégáim már elmondták, ezért a wifi-vel kapcsolatban, aminek az árnyék előadója vagyok, csak néhány észrevételt szeretnék tenni. Többen felvetették már a bizottság javaslatának a jelentőségét több szektor kapcsán. Itt az a legfontosabb, hogy a bizottság minden egyes szakpolitikai javaslatában, minden egyes jogalkotási javaslatában, amely kapcsolódik a digitalizációhoz, vizsgálja meg azt, hogy ez mit hozhat a konyhára. Azaz, hogy fordítva kell gondolkozni, az összes ágazatot kell egy kicsit úgy monitorozni, ahol még esetleg nincs meg a kapcsolódás a e, digitális e, eredményekhez. Tehát ágazatokon keresztüli e, horizontális megközelítésre van szükség. Egy dologról nagyon őszintén szeretnék mondani valamit. Kicsit vegyes érzelmek érdeket váltott ki ez a javaslat a parlamentben, és többen azt mondták, hogy ez egy ilyen nagy PR, egy marketing program. Én igazából nem látok nagy problémát abban, hogyha valami egy kicsit ilyen marketing ízű és PR ízű, viszont csak a következő feltételek megléte esetén gondolom ezt így. Ez a kezdeményezés szerintem egy olyan kérdés, amiről ami nek kapcsán akkor is ez sikeres, hogyha olyan országokban, tagállamokban indít el folyamatokat, ahol eddig még eh, igazából a közterületeken nem sikerült eh, wifi-t biztosítani. Hogy ekkor, ebben az esetben nagyon észszerű ez a három éves program. A kollégák azt is nézték, hogy lehet ezt majd meghosszabbítani. De szerintem nem, ez most egy egy, adjunk egy nagy első impulzust, teremtsük meg a feltételeket, és hogy utána a tagállamok már EU finanszírozás nélkül vigyék tovább ezt a folyamatot. Éppen ezért olyasmit keresek, ne nevezzük ezt kondicionalitásnak, azt egyébként is nehéz lenne bevezetni, hanem azt fogom kérni a bizottságtól, hogy biztosítsa azt, hogy a tagállamok nem későbbi adhok projektek kapcsán, hanem szisztematikusan építsenek majd erre a kísérleti projektre, ezt az első nagy impulzust erősítsék tovább, és a wifi hozzáférés területén dolgozzanak majd tovább. Egy másik fontos dolog, a 120 milliós beruházásnak a hatékonyságát biztosítani kell, hogy ez elfecsérelődjön. Azután a versenyel kapcsolatban nincsenek aggájaim, viszont szeretném azt garantáltnak látni, hogy tisztességes, méltányos, regionális elosztására kerül sor a különböző forrásoknak, alapoknak, és elnézését kérem elnök asszony, el kell sajnos mennem egy trialógus megbeszélésre. Köszönöm szépen. Sander asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem, és nem tudtam végigkövetni az eszmecserét teljes egészében. Ennyik előadóként a Wi-Fi-ről szeretnék beszélni, a Wi-Fi for EU kezdeményezésről, amely szerintem fontos kezdeményezés, és amelyet támogatnunk kell. Ez a program finanszírozza majd a e, városokban, falvakban, Európában a wifi kiépítését, hogy az állampolgárok ingyenesen e, szörfölhessenek a neten a e, közterületeken. Kollégám emlékeztetett arra, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ez egyfajta kommunikációs hadművelet csak, de én úgy gondolom, hogy muszáj kommunikálni, szimbolikus intézkedésekre is szükség van, mint ez, annak érdekében, hogy láthatóbbá tegyük Európa fellépését az állampolgárok számára. Én szerintem a Wi-Fi Európában kísérleti projektként is kell, hogy szolgáljon az egyes területek, illetve társadalmi csoportok közötti szakadék megszüntetésére. A vidéki térségekben ezt már elmondták mások is, hogy ez nagyon fontos, de a múzeumokban, az iskolában, köztereken legyen elérhető wifi bizonyos pontokat áttekintünk a bizottsággal. Ugye a gyakorlati kérdések közül néhányan még nyitottak, tehát mi a valódi költségvetés, amely rendelkezésre áll, mik azok a, melyek azok a vidéki önkormányzatok, amelyek megfelelő, megfelelnek a feltételeknek, hogyha az internet és milyen az internet csatlakozás, hogyan működne a gyakorlatban, ez hogyan lehet -e kiegyensúlyozottan elosztani ezt az Európai Unióban. Tehát itt van mindjárt több kérdés, amely ilyen kapcsolatban előre kell lépni. A Wi-Fi for EU ne csak egy kirakat legyen, hanem valóban az internet megjelenése Európában mindenkinek és jól elosztva. Ezt szerettem volna mondani, elnök asszony. Our colleague Mr. Krasanodevski. Krasanodevski kollega, ha jól ejtem ki a nevét. Fanbase asszony kért, hogy olvassam fel az általa leírtakat. Ő árnyék előadó az internet összekapcsolt közösségek jelentés árnyék előadója, sajnos ma nem tudott eljönni, és megkért, hogy olvassam fel az eléggé kritikus hozzászólását, de talán fontos kritikus hangokat is meghallgatni. Nagyon kritikusan ítélem meg a bizottság free, szabad wifi-re vonat, ingyenes wifi-re vonatkozó javaslatát. Ez egy PR, egy reklámiző dolog, nem készült hatásvizsgálat. Megkérdezném a bizottságtól, hogy hányan profitálnának ebből, illetve meg is kérdeztem, de a bizottságnál azt a választ kaptam, hogy nem tudják. Először jött ugye az ingyen roaming, aztán az ingyen eh, interrail jegy, most eh, jön az ingyen wifi. Eh, gazdasági válság kapcsán sok területen van szükség állami támogatásra. Ez a javaslat nem volt része a bizottság munkaprogramjának, ez is azt mutatja, hogy ez csak egy EU-s reklám, Juncker csapat találta ki, az adófizetők fizetik majd meg, és azt próbálják mondani, hogy nekünk ettől jobb lesz. Az önforrásokat strukturális változtatásokra kell felhasználni, ezeket infrastruktúrában, nagysebességű hálózatokba kell investálni. Az EU, mint gigabit társadalom, 120 millió eurót felelősségteljesebb és hatékonyabb módon kellene elkölteni. Sok országban kormányok vagy magánvállalkozások már amúgy is sok helyen ingyen wifi-t biztosítanak. Ez a javaslat megvalósítása helyett nem kellene inkább az 5G-vel kapcsolatos kutatásba investálni, ugye ez Boni úrnak a témája. Az int a dolgok internetének a további evolúcióját kellene inkább anyagilag támogatni. Köszönöm szépen! Mielőtt Hüriem úrnak átadnom a szót, hogy tegye meg a záró megjegyzéseit, még néhány dolgot hagyd mondjak el én is. Először is szeretném bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásnak határidején Búni jelentés kapcsán február 28-a kedd déli 12 óra. Azután a bizottságnak szeretném elmondani, hogy a parlamentnek komoly gondjai vannak a Rikász javaslat technikai minőségével kapcsolatban. A kommunikációs kódexről van szó. A bizottság készített egy korrigendumot de még így is különböző nyelveken készült preambulum bekezdések, különösen a 259 es és a 285-ös hibásak voltak. Ezt részben, ezeket részben korrigálták az intézményközi csapat, de a rikászt még így sem készült el. Azért említem meg ezt a problémát, mert sürgősen foglalkozni kell ezzel, hogy ne kelljen különböző szövegekkel dolgozni a képviselőknek, és mert ha ez így lenne, ez késleltetni az egész eljárást. Nagyon szoros egyébként is a, az ütemezés minél gyorsabban kérjük tehát, hogy a bizottságot, hogy ezt a problémát oldja meg. Most pedig Willem úr parancsoljon. Köszönöm az előadóknak és az árnyék előadóknak, mindenkinek az elhangzott megjegyzéseket. Ezzel az utolsó felvetéssel kezdeném. Nekem ezzel kellett volna kezdenem. Hálás vagyok a parlamentnek és a képviselőknek, munkatársaiknak, akik felhívták a figyelmünket bizonyos nyelvi problémákra, Ezeket nyilván meg kell oldani. az interaktív folyamat során, hiszen továbbra is együttműködünk önökkel is, és eh, többi intézménnyel is. Egy fájdalmas problémát el kell ismernünk, és itt a digitális eh, érában volt egy kis eh, szoftver inkompatibilitás a parlamenti és a bizottsági szoftver között, a recast készítésekor. Most már egy új változatot használunk, és remélhetőleg ez meg fogja oldani a problémát. Az elkerülhetetlen, nyilván kevés idő volt, és a parlament is nagyon elfoglalt. Csoportosítottam a kérdéseket, hogy gyorsan meg tudjam válaszolni ezeket. Eh, kezdeném a WIFIT az EU-nak eh, kezdeményezéssel. Tulajdonképpen ez eh, már rendelkezésre áll a jelentés tervezet, amin persze még csiszolgatni fogunk. Sean Kelly megjegyzésére reagálnék. Nagyon fontos, hogy az EU megfelelően Eh, a jó munkáját eh, el is tudja mutatni, ki be is tudja mutatni. És eh, valaki azt mondta, hogy ez csak egy PR, egy reklámízű dolog, de hát ha valami jót tudunk csinálni, akkor, akkor ezt jól kell tudnunk kommunikálni, akkor lássák az emberek, hogy mit, mit csinálunk. A Wi-Fi egész Európának, ez, ennek a célja kezdettől fogva az, hogy innovatív, ismételhető projektek induljanak. Itt a parlamentben is, és a tagállamokban is a közhatalom szervezeteit afelé szeretnénk terelgetni, hogy erre a wifi, ingyen wifi javaslatra más területeken is borjanak rá, ezt karolják fel, hogy olyan területeken, ahol eddig még az állami felépés nem volt fontos, ott is történjen végre valami, de a, persze a versenyt nem szabad sérteni vagy torzítani. Több képviselő is felvetette, itt az előadó is, azt, hogy mennyire fontos a minőség, a megtapasztalt minőség, hogy az emberek tényleg úgy érezzék, hogy e, általában is e, nagy kapacitások létesülnek, hálózatok, és ezek a hálózatok kiváló minőségűek, el kell kerülni azt, hogy az eddig nem kiszolgált területek, vidéki területek ne kerüljenek rá a térképre. Ez nem a kohéziós politikához tartozó pénzügyi instrumentum, de törekedni kell a földrajzi kiegyensúlyozottságra. Úgy éreztük, hogy a tanács eh, ambíciója területen kicsit nagyobb is lehetne ha azt akarjuk elérni, hogy a címben foglalt cél megvalósul. Tovább mennék, még egy, még egy utolsó dolog az ingyen wifi-ről, Teriska úrnak mondanám hogy itt ez egy egyszeri kezdeményezés, ez természetesen majd attól függ, hogy a a vifit Európának milyen eredményt hoz. Hogyha lesz ilyen multiplikátor hatása, vagy e, lesz folytatása a különböző közösségekben, meg is akkor lehet, hogy majd egyszer meg lehet ismételni még egyszer ezt a projektet. A bereg rendelet, Koszinovszki úr, azt hiszem jogosan hangsúlyozta ki, hogy jelenleg a rendszerünk erősségét nem szabad megkérdőjelezni, kétségbe vonni. Természetesen sok beszámolót olvashatunk itt a parlamentben is, amelyek azt javasolják, hogy még többre van szükség ahhoz, hogy a berek tényleg úgy működjön, hogy ez valódi európai megoldásnak tűnjön, és ne a legkisebb közös nevezőnek, amit csak a kényszer hozott létre. A jelenleg bereg hivatalként vagy irodaként működő intézményt bővíteni kell az új feladatokhoz, majd létszám növekedésre is szükség lesz, és a beregnél dolgozók, az ottani osztályok és szolgálatok számára fontos, hogyha valakiben felmerül az, hogy elég ereje van-e a beregnek, akkor erre igennel válaszolhassanak. Érezzük a beregnél, hogy továbbra is nagyon fontos a peer pressure, fontos, hogy kölcsönösen egymást kicsit nyomásra helyezve akarjanak ott előrelépni. És még egy dolog, ahhoz, hogy megteremtsük az egyensúlyt, a belső piac konzisztenciája, illetve a között, hogy azért a helyi körülményeket alkalmazkodni kell. Ennek az egyensúlynak a kapcsán nagyon fontos a nemzeti piacokkal kapcsolatban a jogorvoslati lehetőség, de a bizottságnak és a bereknek, tehát a Nemzeti Szabályozóhatóságok közös testületének együtt kell megegyezni abban, hogy valahol komoly nagy probléma merül fel, akkor arra hogyan reagálnak. Mindenképpen fontos a helyi nemzeti igényekhez való hozzáigazítás lehetősége. A kódex kapcsán ugye feljegyeztük az elhangzottakat, a spektrum, igen, a frekvencia tartományokkal kapcsolatos viták nagyon fontosak, és biztos, hogy a mi tervezetünket még lehet sok tekintetben javítani. A co-investment, a társveruházás, ez is egy olyan terület, ahol még finom hangolásra szükség van. Nagyon érzékeny egyensúlyt kell teremteni a különböző beruházók, felek között, úgyhogy lehet, hogy mindenképpen mozgásteret kell hagyni az érintett feleknek is, de a zenelének felügyelet funkcióját el kell látni, biztosítani kell a versenyt, a tisztességes versenyt, és azt is, hogy lehessen alkalmazkodni a szabályozó hatóságok által létrehozott környezethez és a kötelezettségekhez. Hogyha az engedélyeket 25 évre adják ki, mi történik, a közben valami gond van? Ezt is kérdés is valaki feltette. Ez egy nagyon fontos kérdés. 12-25 évre adott engedélyek, ez nagyon hosszú idő, hogyha van valami gubanc. Ezért nem csak a jelenlegi engedélyezési rendszerből kell kiindulnunk, a szabályzatóságok be kell tudni, hogy avatkozzanak, hogyha nem használják fel a spektrumot, vagy nem elég intenzíven, vagy nem hasznos célra, és konkrétan meg kell határozni a fedési feltételeket, körülményeket. A digitalizációban a hatalmas szakadék még megvan, és ennek a megléte eredményezi, vagy okozza azt, hogy vannak fehér foltok, vagy bizonyos nyelveken fekete foltok, itt a nyelvészek is vitatkoznak, tehát az engedélyezések kapcsán azt hiszem garanciákra van szükség, és ez is egy fontos dolog. Összességében a lefedés, a digital divide kérdése, ezt többen is felvetették. Nincs itt itt egy tökéletes megoldás, erre nincs bizniszkész több esetben is, van, ahol állami támogatásra lesz szükség. Mi megpróbáljuk azt elérni, hogy a piac rámozduljon, ahol üzleti lehetőséget lát, akár közösen megvalósított beruházással, vagy ahogy Werner képviselő említette, a mappinggel, hogy azonnal lássák a vállalkozások, ahol valahol valamilyen üzleti lehetőség kínálkozik számunkra. Vég, számukra. Végül az 5G. Csak annyit mondhatok, hogy Boni úr jelentése nagyon átfogó, jól struktúrált prezentációt hallottunk tőle, amit nem is tudom más semmivel, nem tudok semmivel kiegészíteni. Köszönöm a tervezetet, és köszönöm a szakbizottságnak is a hozzászólásokat. Elnök, köszönöm. Következő ülésünk február 27-én lesz. 3-tól fél hétig, és 28-án 9-től 10-ig. Ezzel le is fejeztük a mai ülést, és az elnök mondja, a tolmácsoknak is kedvesen megköszöni, megköszöni a munkát.